Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt Hölgyeim és uram, Uraim, mindenki kapcsolja be a biztonsági jövét. Begrüße Sie alle ganz herzlich, freue mich, dass Sie so... Sok szeretettel köszöntöm Önöket ma délelőtt. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, szeretnénk pontosan kezdeni, de van egy kis problémánk, nincs itt a jelentéstevőnk. Hát ez probléma, de reméljük, hogy nem sokára jön. Ugyanis van egy vendégünk. Remélem, jól mondom a nevét. Sandra Tekia Aki asszonyt köszöntöm sok szeretettel, aki beszámol nekünk. Ruxandra Dragia Akli asszony a kutatási főigazgatóságtól érkezett. Örülök, hogy eljött hozzánk, és önt kérem, hogy kezdje meg ezt a mai eh, délelőttöt. Kérem, hogy tartsa meg a bevezető előadását, és aztán kezdjük a vitát. Öné a szó, drágja eh, Ákli asszony, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy bemutatott és bevezette az előadásomat. Köszönöm, hogy ilyen korán eljöttek és meghallgatják a e, közös programról szóló beszámolónkat a neurodegeneratív e, betegségek elleni küzdelemről, e, küzdelemmel kapcsolatos európai kísérleti projektről van szó. Július 22-én az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot tanácsi ajánlásra olyan intézkedésekről, amely a neurodegeneratív betegségek betegségek elleni harcot tűzi zászlajára, főleg az Alzheimer korról van szó. Ez az ajánlás azt kéri a tagállamoktól, hogy működjenek együtt, dolgozzanak ki egy közös víziót arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet együttműködni és koordinációt folytatni Európai Uniós szinten. És ez hogy tud segíteni nekünk abban, hogy megértsük, felfedezzük, megelőzzük, és leküzdjük a neurodegeneratív betegségeket, különösen az Alzheimer-kort. Aztán egy stratégiai kutatási agendát kell kidolgozni, amely a hosszú távon távú, közép és hosszú távú kutatási célokat dolgozza ki, illetve egy menedzsment struktúrát kell kidolgozni, amely monitorozza a stratégiai kutatási agenda végrehajtását. Miért kell a neurodegeneratív betegségekre, főleg az Alzheimer betegségre koncentrálni? Ez a kérdés. Nos, el fogjuk mondani, hogy miért fontos ez. A követ, az, azzal kezdeném, hogy ez nagyon elterjedt kérdés, nagyon fontos kérdés ez a közegészségügyben Európában. Hogyha megnézzük a számokat, látjuk, hogy a neurodegeneratív betegségek megjelenése a korral ennek az esélye növekszik. Hogyha megnézzük a demenciát általában, körülbelül 20-30 a, a 80 és 90 éves, év közötti népesség 20-30 százaléka tehát érinti a demencia valamilyen formája. Hogyha megnézzük a, az Alzheimer-t és az ehhez kapcsolódó demenciát, akkor ez tényleg globális teher. Látják itt a számokat a grafikán, ez a jelenlegi és a valószínű eh, Alzheimerben vagy más demenciában szenvedő embereknek a száma. Tehát ma 35,6 embert érint 20, 2030-ra a becslések szerint sajnos körülbelül ha 65,7 eh, százalékot, és 2050-re 115,4 nem százalékot, 5,7 milliót, és aztán 115 milliót. Tehát az összes demencia betegségből 50-70 százalékot az Alzheimer tesz ki, és ez a ö, nagy jövedelmű országokban a negyedik leginkább elterjedt teher. Nézzük meg még a számokat. Látjuk, hogy 7,3 millió európai szenved az Alzheimerben, és az ezzel kapcsolatos demencia betegségekben. Ez ezer lakosra 12,5 lakost jelent. Ezek ezek végleges véglegesen befolyásolják az életet, de az emberek még akár 7-12 évig is élhetnek, miután a betegségüket felfedezték ez nem csak a betegek számára hatalmas teher, hanem a gondozók és a család számára is. A becslések szerint 12 millió európai találkozik nap mint nap a betegséggel. A teljes közvetlen és informális gondozási költségek az Alzheimer esetében 2005-ben 130 milliárdot tettek ki az 27 Európai Uniós tagállamban, és az összes költségnek 56%-a az informális gondozásra jutott. Most, ha visszatérünk az eredeti kérdésünkre, miért kell koncentrálnunk a neurodegeneratív betegségekre, és főleg az Alzheimer-korra, a következő pont az, hogy ez egyre inkább fontos kutatási terület Európában. Egyre több kutatási pénzt kapunk erre. A tagállamok átfogó nemzeti stratégiákat fogadnak el, hogy szembenézzenek ezzel a problémával. Nagyon sok országban az Alzheimer kor az egyik legfontosabb kutatási terület. 2005-ben a teljes, az agykutatásra kiadott teljes pénz 4,1 milliárd eurót tett ki, ebből 855 millió euró jött az állami szektorból. Hogyha megnézzük, hogy mi mit tettünk, az Európai Unió kutatási keretprogramja, nos, mi egyre inkább odafigyelünk a neurodegeneratív betegségekre, főleg az Alzheimerre. 136 millió eurót fordítottunk 2002 és 2006 között eh, erre a kérdésre, és 102 milliót a 2007-től 2009-ig tartó időszakra. És az összes beruházás egyharmadát, eh, egy, tehát az összes agykutatásra kiadott pénz és beruházás egyharmadát fordítottuk erre. A következő ok az, hogy hatalmas kutatási ráfordításra van egy szükség. Jelen pillanatban nincsen olyan kezelés, amely lelassítja vagy megállítja az agysejteknek a deteriorációját. Az Alzheimer-t nem igazán tudják megfelelően diagnosztizálni az Európai Unióban, és ráadásul későn diagnosztizálják, ahol, amikor olyan eh, mm, fázisban, ahol már a legtöbb kezelés nem lehet eh, mm, alkalmazni, és nem igazán ismerik a kockázati eh, feltételeket. Hogyha megnézzük a következő grafikát, látjuk, hogy az Alzheimer az Alzheimer betegséggel összefüggő agyi változások évtizedekkel azelőtt megkezdődhetnek, mielőtt a szimptomák megjelennek. A diagnózis és a, a kezelés akár 40-50 évvel később merül fel, túl későn ahhoz, hogy, hogy ennek hatása legyen még a, a betegre. 7-10 év elteltével, tehát a szimptomák 7-10 szimptomák megjelenése után 7-10 évvel e, a e, független agyi funkció teljes elvesztésére kerülhet sor. Nos, nézzük a különböző kutatási területeket. Látjuk, hogyha összehasonlítjuk az Alzheimer-t, ez egy kis piros pontocska, alul, bal oldalon, alul, e, kis a, a kutatási programokban kicsi a koordináció és nagy a fragmentáció. Hogyha megnézzük a nukleáris kutatást, ez a jobboldali, fönt jobb oldalon egy szürke karika, itt nagy a koordináció a kutatásban és kicsi a fragmentáció. Tehát látják, hogy egyes kutatási területek sokkal sikeresebbek, mint a, mint a többi kutatási terület. A jobb koordinációból mit nyerhetnénk? Ez a következő kérdés ahogy elmondtam, annak ellenére, hogy nemzeti és Európai Uniós szinten kutatás folyik, nagyon komplex a kép, különbözők, nagyon komplex, nagyon összetett a pénzügyi finanszírozási rendszer, a kutatási programok és a kutatási politikák a tagállamokban a különböző disziplinák között nem igazán van összekapcsolódás, van alap klinikai és közegészségügyi, illetve szociális kutatás, de ezek nem függnek össze, vagy nem kötjük ezeket össze, és ezért nem tudjuk ezeket az, az a mindennapi gyakorlatba átültetni. Hogyha ezeket koordinálnánk, a nemzeti ráfordításokat koordinálnánk, akkor ez lehetővé tenni azt, hogy elérjük a kritikus tömeget, ami a tudást illeti, a képességeket, a kutatási ráfordításokat illeti, és sokkal jobban szembe tudnánk nézni a kihívásokkal. Hogyan lehet az európai eh, kutatás, az európai kísérleti projektet végrehajtani? Nos, nézzünk egy konkrét ügyet a közös programozással kapcsolatban. Hogyha ezt a kontextusba helyezzük, az Európai Bizottság egy közleményt adott ki a közös programozással kapcsolatban 2008. júliusában, és a tanácsi végkövetkeztetéseket 2008 decemberében fogadták el. A joint programming definíciója a tagállam, ahogyha esetleg nem ismerik ezt a kifejezést, hogy közös programok, programozás, a tagállamok önkéntesen működnek együtt, hogy közös stratégiai kutatási agendákat határozzanak meg, fejlesztenek és hajtsanak végre, közös vízióra alapozva azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet legjobban szembenézni a legnagyobb kihívásokkal. Ahhoz, hogy a nemzeti kutatási ráfordításokat maximalizáljuk, ehhez koordinálni kell a tagállamokat, és minél több tagállamnak kell részt vennie. A nemzeti kutatási ráfordítások koordinációjának az erősítése európai szinten fontos, csökkenteni kell a különböző akadályokat, és erősíteni kell nem csak az a tagállamok közötti kutatási programok összekapcsolását, hanem az alap a klinikai és, társadalmi és szociális kutatások eredményeit is. És fel kell gyorsítani az alap ismereteknek az integrációját a jelenlegi klinikai gyakorlatba és a gondozásban. Hogyha megnézzük az egészséges agyat és az Alzheimeres agyat, akkor látjuk ezt a hatalmas különbséget. Egyértelmű, hogy tenni kell valamit, és az is egyértelmű, hogy a közös programozással megpróbáljuk a, a kezelések hat és, hatá, hatékonyságát erősíteni, és új kutatásokat, vagy új kezeléseket kidolgozni az európai, tehát meg kell határozni a kockázati faktorokat, egy európai határokon átnyúló tanulmány segítségével. Adatbázisokat és nyilvántartásokat kell létrehozni, standardizálni kell a diagnosztikát, és meg kell osztani a, a tudást a tagállamok között. Mi a jelenlegi helyzet? Nos, 2008. szeptemberében és decemberében az Európai Uniós Tanácson a miniszterek felismerték a neurodegeneratív betegségek által okozott kihívásokat, és úgy döntöttek, eh, hogy egy európai kezdeményezést kell indítani a tagállamok bevonásával, eh, az Európai Bizottság és más érdekeltek bevonásával. Adnak érdekében, hogy csökkentsük a neurodegeneratív betegségek elterjedését. Eh, és úgy döntöttek a miniszterek, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos a közös program ezen a területen, és a tanácsi ajánlás javaslat neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatban elfogadásra került az Európai Bizottság által, illetve az Európai Bizottság bemutatása vagy benyújtása után elfogadásra került 2009. szeptember 25-én. Nos, hogy áll most a helyzet? 20 tagállam jelenleg is egyeztet a e, ennek a modellnek a modalitásairól. Az Európai Bizottság hozzá fog járulni ehhez a programhoz 2010-től pénzügyi és jogi keretet fognak létrehozni és ezt mind beágyazzák a stratégiai kutatási agendába. Ez a kezdeményezés ki fogja eh, egészíteni az Európai Bizottság eh, fáradozásait eh, a jelenleg elfogadott és megindított európai kezdeményezés az Alzheimer és egyéb demencia betegségek keretében ezt beágyazzák az európai polgárokat érti, tehát az Alzheimer kor, és ezért vagyunk itt most az Európai Parlament előtt, mert önök is biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják ezt a programot. A nagyon hasznos az önök segítsége, és nagyon örülünk annak és az önök véleményének e-, ennek a, ebben a témában. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon köszönöm ezt a részletes és szerintem nagyon érdekes előadást. Most ragadjuk meg az alkalmat, és beszélgessünk önnel erről, de először Lamberts úr a jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kérek, amiért késtem egy kicsit, ez nem szokásom, és remélem, hogy jövőben nem kerül sor többet ilyenre. Ebben a parlamentben ez lesz az első jelentésem, ezért valószínűleg szükségem lesz az önök segítségére, a titkárságére, a kollégák segítségére, hogy valóban egy jó jelentés szülessen. Hogy mondjak el, hogy osszak meg önökkel néhány gondolatot ezzel a témával kapcsolatban. A parlamenttől véleményt kértek, ez nem egy döntési eljárás, én pedig azt fogom megvizsgálni, hogyan tudnánk mi értékesebbé tenni ezt az egész folyamatot, ahelyett, hogy csak itt a partvonal mellett ülnénk és kritizálnánk, ami történik. Többletértéket adni, ez mi, mit jelenthet? Két dolgot. Az egyik, hogy mit tegyünk, tehát az egyik kérdés a mit, másrészt Biztosítani kell, hogyha a neurodegeneratív betegségekkel foglalkozunk, akkor ne szűkítsük ezt le az Alzheimerre, hanem tágan foglalkozzunk ezekkel a betegségekkel. Másrészt nem csak a betegség gyógyításával kell foglalkoznunk, hanem próbáljuk megkeresni a kiváltó okokat a beteggel kell mindenek előtt foglalkoznunk persze, aki szenved a betegségtől, de hosszú távon meg kell próbálnunk a betegség által sújtott betegek számát csökkenteni, ehhez pedig az kell, hogy megértsük a hatásmechanizmust. És azt hiszem, egyensúlyt kell teremteni az egyenlet két oldala között. A második szempont, amit szeretnék felvetni, a következő, úgy tudom, hogy ez az első ilyen közös programozásra vonatkozó kezdeményezés. Nos, az EU intézményeken kívül sokszor az a benyomásunk, hogy az EU nagyon jó abban, hogy létrehozzon új intézményeket, új szervezeteket, új eszközöket, egy csomó mindent, de azt hiszem, hogy pragmatikusnak, gyakorlatiasnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy eh, hogyan valósítjuk meg ezt a közös eh, tervezést eh, következetesen és koherens módon. Ezért ne új intézményeket hozzunk létre. Nem tudom, hogy az egész konstelláció milyen az EU-ban. A már meglévő intézményeket fel lehetne használni az együttműködés céljaira, de és arra kéne bátorítanunk a bizottságot, hogy ezt nagyon tüzetesen vizsgálja meg, és ne hozzunk létre új struktúrákat. Én most így állok hozzá az ügy elején, és az árnyék jelenték, jelentéstevőkkel már konzultáltam is, és hamarosan lesz egy konzultáció az összes árnyék raportőrrel, így haladunk előre. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Rübik kollega a következő. Igen, nagyon köszönöm. És köszönöm a kezdeményezést is. Azt hiszem, hogy nagyon komoly szociális hatása is lesz ennek a kezdeményezésnek, hiszen nem csak az érintettek, hanem a családjaik is nagyon szenvednek ettől a betegségtől. Idősek otthonában nagyon sokszor látjuk azt, hogy milyen a helyzet a különleges az utolsó stádiumban lévő betegek család tagjai milyen a helyzete. Ezért meg kell jobban értenünk, hogy mi okozza ennek a betegségnek a kialakulását, hogyan lehet ezt a kialakulást megakadályozni, illetve hogyan lehet gyógyítani. Van itt a parlamentben egy bizottság, ami a szakmai jellegű jogalkotás szakért szakértői tanácsadásával foglalkozik. Az agykutatás egy olyan terület, ahol még olyan sok a feladat. A kérdésem az, hogy ezen a kutatási területen vannak-e olyan részterületek, amelyben foglalkozni lehet azzal, hogy még időskorban is hogyan <clears throat> lehetne az agysejtek növekedését esetleg serkenteni, vagy hogyan lehetne a regenerálódást elősegíteni az agysejtek regenerálódását. A biotechnológia az őssejtek kapcsán is nagyon sok kutatás zajlik. A kérdés az, hogy lehetnek-e új súlypontok a kutatásban, és mik azok az ismeretek, az eddigi 136 millió eurót költöttünk már erre, ugye ennek egy jelentős része a hetedik kutatási program időközi elemzésére fordítódik, és mik az elképzelések a nyolcadik programmal kapcsolatban. Köszönöm, Roy, kollega. Köszönöm, elnök úr. A ma reggel adott előadás nagy hatással volt rám, lenyűgözött. Különösen, amikor megnéztem azt a szlájdot, hogy mm, a kutatásnak milyen az intenzitása itt Európában. És azt látjuk, ez a grafik azt mutatja, hogy az emberi agy és az agyműködésre fordított kutatás nagyon alul szerepel, ami tulajdonképpen nagyon furcsa. Ugye ott van a szélenergia, persze az is fontos, és arra annak nagyobb figyelmet, arra nagyobb figyelmet fordítunk, viszont ezt a kérdést úgy tűnik, hogy elhanyagoljuk a tagállamok is, és hát erre emögé nagy kérdőjelet tennék. Egyrészt ugye itt van a hetedik kutatási keretprogram, ez meghatározza az irányt, másrészt van egy új eszköz is, a joint programming, a közös programozás. Kíváncsiak, hogy két-három év múlva hol tartunk majd. Európában itt a keretprogram kapcsán ugye mindig azt mondjuk, hogy többet kellene beruházni a kutatás infrastruktúrába, és az irányokat jobban meg kellene határozni. Ez a joint programming jó, az jó kezdeményezéseket hoz össze, megpróbálja összehozni az embereket közös csónakba, hogy aztán egy irányba menjenek, de hát ott azért mindig maradnak nemzeti érdekek. Tehát mi az elképzelés mögött? Erről szeretnék még hallani. Végezetül egyetértek a rapportőrrel. Szerintem is beszélnünk kell még többet a parlament szerepéről. Itt mi még a joint programmingről nem beszéltünk igazán behatóan itt a parlamentben. És hogyha tudjuk, hogy a kutatás és fejlesztési költségvetésnek mekkora hányada fordítódik erre? Milyen költségvetést szánunk ennek? 130 millióról hallottunk, de úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb a tényleges pénz. És milyen támogatást kíván adni a bizottság a hetedik kutatási kerest program kifutásával, illetve az új program indulásával kapcsolatban, mik az elképzelései? Rosszett asszony, az árnyék raportőr még nincs itt, de azt hiszem, azt meg kell köszönnünk, hogy ilyen gyorsan napirendre tűzték ezt a kérdést, és készen állunk arra, hogy nagyon tüzetesen az embereket annyira érintő és annyira fontos kérdést megvizsgáljuk. Nagyon köszönöm tehát ezt, és köszönöm azt is, és kérem, hogy a módosító indítványokkal próbálják megfelelő irányba terelni ezt a projektet. Köszönöm szépen. Talán még egy kiegészítő utó kérdést is feltehetnék. A pénzügyi adatokat, a számokat azért más területekkel arányosan, azokkal összehasonlítva kellene nézni. Korty ez kollega következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Ezeket a dolgokat nem szeretném megismételni. A hetedik keretprogrammal kapcsolatosan lenne kérdésem a főigazgató asszonyhoz. Mi annak az oka, hogy Európában ilyen gyenge a kapacitás? Miért nem élvez, elsőbséget ez a kutatás? Kevés a kutató esetleg, vagy nem ismerik el hivatalosan a kutatók munkáját, funkcióját? Mi annak az oka, hogy, hogy ez a helyzet? Továbbá, a parlament hogyan tudna majd hozzájárulni ön szerint ehhez a munkához? Hogyan lehetne növelni a költségvetést például? Hogyan lehet segíteni a családokon? Köszönöm, Zacimakakis kollega. Köszönöm, elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm a bizottságnak ezt a kiváló előadást, és gratulálok, eh, hogy prioritást adott ennek a kérdésnek. Paul Rübig elmondta, hogy a STOA bizottságban a parlament is eh, az agykutatásnak és az agybetegségeknek nagy eh, jelentőséget adott, nagy fontosságot tulajdonít ennek, és ezt üdvözöljük. Viszont több kollega említette már a hetedik kutatási keretprogramot, közeledik már a nyolcadik program indítása. És feltűnt nekem, hogy az Alzheimerről úgy beszélünk, mint egy betegségről, amely ugye minden társadalmi réteget éríti, de világosra kellene tennünk, hogy még mindig sok a párhuzamosság, megkettődőnek a kutatások, és még mindig túl sok a bürokrácia az EU-ban ez a 135 millió euró, amit eh, említettek, eh, hát eh, látnunk kell, hogy ezzel a pénzzel, az adófizetők pénzével azért nem jól egyeztetett módon bánunk el még. Mindig sok a párhuzamosság. A tagállamok kutatóit akarjuk most itt összehozni. És pontosan ez a betegség nagyon jól mutatja, hiszen nagyon jól láttuk azt, hogy egyre nagyobb számban érint az embereket, és még mindig nem tudjuk a kiváltó okot, ezért ez a betegség kiváló példa lenne arra, hogy a kutatói tevékenységeket, tevékenységet jobban megszabadítsuk a bürokráciától, és majd a nyolcadik kutatási program keretében erre különös nagy figyelmet kellene fordítani. Az eszközünk, ugye a költségvetés, az a terület, ahol a parlament is megmutathatja a foga fehérét, és gondoskodhat arról, hogy valóban hatékonyan használjuk fel a forrásokat. Egyébként vannak magánkezdeményezések is az Alzheimerrel összefüggésben, és tudom, hogy a hetedik kutatási keretprogram, ugyan a hatodik is ez volt, nyitott a magánkezdeményezésekre. Konzorciumokat kell létrehozni, de hogyha valaki ezek mert nincs benne, akkor nem fér hozzá a kutatási eredményekhez, ezért minden az eredményeket hozzáférhetővé kell tenni a magánszféra, a magánkutatók számára, és mindent meg kell tenni, és itt demonstrálnunk kell azt, hogy Európa itt egy nagy áttörést akar. Az első, ahol kezdenünk kell, az a prevenció, a megelőzés. Még nem tudjuk, eh, hogy hogyan lehet eh, megelőzni az Alzheimer kialakulását, egy-két eh, erre utaló jel van, de ez egy nagy téma, hogy azok, akiket még, akik nem betegedtek meg, azok már valamit preventív módon tehessenek valamit. Ugye a cukorbetegségre sikerült ez a megfelelő táplálkozással, a mozgással, és itt is talán sikerül olyan preventív intézkedéseket tenni, ami ami sikerülhet talán a vastagbél rák esetében is, már csak mindent tudunk a megelőzésről, az Alzheimerről esetében még nem. Parübig és más kollégák is elmondták, hogy sokszor az eredményeket szabadalmaztatják, szabadalmi oltalom alá helyezik, és akkor egy nagyon nehéz és veszélyes helyzet alakulhat ki. Kérem a bizottságot, gondolkozzanak el azon, hogy esetleg az Alzheimer nem szolgálhatna éppen példaként ahhoz, hogy átgondoljuk azt, hogy a szabadalmak ügyét az egészségügy területén, mert nem jó az, hogyha monopóliumok vannak egy adott területen egy meghatározott ideig, hát a szabadalom tulajdonképpen ezt jelenti, és ez akadályt jelent, ez megakadályozza a további kutatást. Különösen az egészségügyben, itt most az evergreening, mondjuk a e, túl a skult szó, e, vagy az Alzheimer, ahol ez különösen jól látszik. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Tehát próbáljunk meg a szabadalom területén is egy nagy előre lépést elérni és a life science, az egészségügy, a klímakutatás mellett megint nagyon alkalmas arra, hogy Európa valami nagyot teljesítsen, egy nagy dobásra van lehetőségünk, és így meg tudjuk bizonyítani, hogy nem vagyunk azért annyira rosszak, mint ezt sokszor gondolják. Köszönöm, kedves kollega, és Tuja asszony, alelnök asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a doktornőnek a beszámolójáért, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én is foglalkoztam ezzel a dokumentummal, csak úgy, mint a bizottság előző dokumentumával, ismerem az én országom kutatási eredményeit, és ezek alapján azt mondhatom, hogy azért előre haladtunk eh, a kutatás területén. Azt hiszem, hogy eh, új megközelítésre van szükség a kutatás területén, és ez a, az út, ezen az úton már elindultunk. Azt hiszem, hogy pozitívan lehet értékelni a jelenlegi helyzetet, egyre nagyobb a tudományos kutatáshoz való hozzáférhetőség, de elsősorban a neurodegeneratív betegségek esetében, és természetesen az Alzheimer-korral kapcsolatos kutatások is egyre fontosabbá válnak. Ahogy már a kollégák is elmondták, ebben az ágazatban nagyon fontos lenne az, hogy a jelenlegi helyzetet, helyzeten, amely túlságosan is fragmentált, javítsunk jó lenne mm, megismerni, hogy mik is az, az okok, hogy miért degenerálódnak az idegsejtek az agyban. Tudjuk, hogy Japánban, az USA-ban, Ausztráliában hatalmas programokat finanszíroznak vállalatok a annak érdekében, hogy a biomárkerek eh, területén eh, lévő kutatásokat elősegítsék, valamint eh, a különböző más, például gyógyszerészeti kutatásokat. Azt szeretném tudni, hogy Európa hogyan szándékozik koordinálni ezt a munkát, és hogyan ö, tudja biztosítani a koncentrációt a fragmentáció helyett hogyan tud biztosítani olyan programokat, amelyek közös programok. Rispetto a difficoltà dell'obiettivo mert nagyon fontosak a célkitűzések. Második kérdésem, milyen kutatási koordinációt, együttműködést kép, kép, képzelhetünk el. Tudjuk, hogy a világszinten nagyon nagy kutatási laboratóriumok működnek, ahogy említettem, Japánban, az USA-ban, Ausztráliában egyre többet foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Ami Európát illeti, hogyan lehet meggyőzni a tagállamokat arra, hogy úgynevezett excellencia, kiválósági központokat hozanak létre. Azt hiszem, hogy rá kellene kényszeríteni, és ismétlem kényszeríteni a kutatókat, hogy együttműködjenek. Az utolsó megjegyzésem pedig azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet értékelni a kutatás eredményeit. Itt, itt ugye új struktúrákról beszéltek. Azt hiszem, hogy nem kellene súlyosbítani újabb struktúrákkal, bürokratikus intézkedésekkel ezt az egész folyamat, hogy egy új ügynökséget, egy új intézményt hozzanak létre. Ez nem lenne jó, ez inkább teher lenne, mint segítség de mindenképpen bátorítani kell a kutatókat ezen az úton. Nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Réra Madurell asszony. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque muchas de las cosas que quería apuntar ya lo han dicho. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert a kollégáim már lényegében feltették mindazokat, a kérdéseket, amelyeket én is akartam. Ez az előadás nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon világos volt, főigazgató asszony. És ez a kérdés nagyon érdekel bennünket. Hát elsősorban mindazért, amit már a kollégáim elmondtak, ez egy nagyon fontos téma, kutatási, tudományos szempontból. Én nem vagyok szakértője ennek a témának, de most, hogy elmagyaráztak bizonyos dolgokat, hát már én is sokkal többet tudok erről a témáról. És igenis mindenkinek többet kell megismernie e témáról, és fontos politikai döntésekre van szükség. Ugyanis ez egy nagyon vitatott téma, vitatott kérdés a parlamenten belül is. Ugye mindez kapcsolódik olyan témákhoz, amelyek érdekelnek bennünket, például az őseit kutatáshoz, aztán más témákhoz is. Itt egy új kutatási eszközt hoztak létre. Na most lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatosan. Én nagyon jól értem azt, hogy választ szeretnének kapni bizonyos problémákra nevezetesen, hogy hogyan lehet például a nemzeti programokat, a nemzetközi programokat koordinálni, valamint az országok, a tagállamok között hogyan lehet koordinálni ezeket a programokat. Ugye itt egy úttörő kísérleti projektről van szó. Nagyon sok tagállam nagyon sok pénzt fektet a kutatásba, tehát a koordinációt is tesztelni lehetne most már majd a jövőben én feltenném azt a kérdést, hogy miért ez az eszköz? Ez az eszköz mivel több, mint a többiek a 169-es cikk értelmében? Aztán szeretném feltenni a kérdést, hogy a bizottságnak milyen, mi is a szerepe ebben az egész folyamatban? Jó, hát önök indították el ezt a projektet, de hogyan akarnak a továbbiakban részt venni ebben a projektben? a kollégáim már elmondták, én nem szeretném megismételni, hogy a parlament szerepe az ilyen típusú kezdeményezésekben, hát egy igenis korlátozott. Szeretném, szeretném tudni, szeretnénk tudni, hogy mik is a bizottság célkitűzései, és hogyan lehet eh, ezekhez hozzájárulni. Továbbá, van-e már vannak-e már eh, valamilyen eredmények, például a tagállamokban kutattak-e az a kapcsolatosan, hogy elindultak-e már ezek a projektek vagy programok? Vannak-e konkrét célok? Hogyan fogják értékelni a munkát? Aztán azt is nagyon világosan elmondta, hogy ez egy olyan téma, amely több disziplinát is érint. Tehát akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy a keretprogram miért nem indított el például közös tendereket, ugye például a technológia területén. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Szépen, remélem. Jó, mondom a következő kollega nevét. Kröcsip kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Helyes, helyesen mondta a nevemet. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani önnek az előadásáért. Kiváló volt. Főleg az az aspektus fontos véleményem szerint, mely szerint, hogyha koordinálnánk a, koordinálnánk a kutatási ráfordításokat és az erőfeszítéseket, ez a klinikai gyakorlatban, illetve a szociális kutatásokban nagy előrelépés jelentene. Ön elmondta, hogy a családokban és egyéb formában is segítségnyújtást szerveznek a degeneratív betegségek esetén, neurodegeneratív betegségek esetén. 19 millió embert érint ez. Ez pozitív pozitív szerepet játszott az európai politika és az európai politikai kezdeményezések ezáltal. Ebből az aspektusból kell e, tehát ezt a kérdést megvilágítani. A kutatás e, és a finanszírozás ezen a területen e, figyelembe kell, hogy vegye ezeket az aspektusokat. Vannak nemzeti szintű kutatási programok, de, programok, de meg kell néznünk, hogy európai szinten hogyan lehet ezt koordinál, koordinálni. Hiszen a koordinált kutatás hatékonyabb. Azt hiszem, hogy az európaiak ezt mindenképpen nagyra értékelnék. Nálunk Lengyelországban egyre gyakrabban merül fel ez a betegség, egyre több embert érint, az emberek ugye egyre tovább élnek, és ezért egyre inkább vannak téve ennek a betegségnek. Ez nagyon megnehezíti a családok helyzetét. Látjuk, hogy gondozók, családok, eh, eh, egyesületek jönnek, eh, egyesületek próbálnak segítséget nyújtani, ez azonban nem segít mindenképpen azon a problémán, hogy hogyan lehet megelőzni ezt a betegséget, és hogyan lehet kezelni ezt a betegséget. Tehát a kutatást ebben az irányba kell terelni az új kezelési formák megtalálására. Ha jól értettem a rendkívül érdekes előadását, ön azt mondta, hogy minden Európai Uniós országot érdekel ez a kutatási program, kérem, hogy ezt erősítse meg számomra. az is érdekel engem. Az is érdekel engem, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja-e, hogy az Európai Unió a szociális és a klinikai kutatásokat egyformán támogatja-e, vagy a klinikai kutatásokat inkább a tagállamok támogatják, nem annyira az Európai Unió? Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Mivel azt hiszem, hogy most már a vita végére érkeztünk, de annyit szeretnék még elmondani, hogy szerintem az a tény, hogy erről a témáról itt most vitatkozunk, azt jelenti, hogy jó úton járunk, mert a bizottság, Európa foglalkozik ezzel a témával. Tehát az az egyszerű tény, hogy ez, erről most beszélünk, ez már minden, mindnyájunk számára kielégítő kell, hogy legyen. Ami az Európa intézmények szerepét jelenti, Európa szerepét jelenti. Mindenképpen azt kell kiemelni, hogy a kutatást bátorítani kell. Ennyi. Semmi más. Van egy fontos elv, ez pedig a szubszidiaritás elve. Ezt kell kiemelni, hangsúlyozni. Ez egy olyan elv, amely azt mondja ki, hogy mindazt, amit a tagállamok, a régiók, az önkormányzatok meg tudnak valósítani, akkor azt azon, azokon a szinteken kell megtenni. Az Európai Unió szerepe pedig az, hogy segítse a kutatást a legmagasabb szinten a tagállamokban. Végül pedig szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, amit már szintén elmondtak, hogy ne hozzunk létre új struktúrákat, új administratív struktúrákat, bürokratikus struktúrákat. Nos, ez egy visszatérő kérdés. Nagyon sok, sokat kritizálják az európai polgárok a struktúráinkat. Túlságosan barokk a struktúra rendszerünk bátorítani kell a kutatást, e, hangsúlyozni kell a szubszidiaritás elvét, mert ez egy fontos alap az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sok érdekes kérdést kapott. Drági Ágli asszony, és kérem, hogy próbáljon meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Bár már nincs túl sok ideje, de talán sikerült. Tessék, öné a szó. Hát gyorsan tudok beszélni, mondja az előadó. Három részre osztanám a kérdéseket. Az első a kutatásra vonatkozik, kutatási kérdésekre. Igen, több kutatásra van szükség minden szinten. Kezdeném az alapkutatással, a mechanizmusokkal, e, tehát egy normális patológiai öregedés összehasonlítása a degeneratív öregedéssel, aztán klinikai e, kísérletek, tesztek, a, e, amelynek során mind az alapkutatás, mind a klinikai kutatás eredményeit tesztelik, tehát nem lehet egyetlen területet fejleszteni, és egyetlen terület nem tudja helyettesíteni a többit, tehát átfogó stratégiára van szükség, hogy az okoktól kezdve a kezelésig, a megelőzéstől kezdve a jobb gondozásig mindenre ki tudjon ez terjedni. Természetesen a jó kutatáshoz koordinációra és sok pénzre van szükség, hiszen a különböző technikákat, technológiákat használunk, amelyek eléggé drágák. Ezért ennek átfogónak kell lennie ezeknek a kutatásoknak. Úgyhogy elmondhatom, hogy mi az Európai Bizottság a koordináció során pont ezt próbáljuk elérni tehát a koordináció a különböző diszciplinákban kutatók között ez viszi különösen előre a kutatást. Ez már elhangzott, eddig kis lépésekre került sor, és sokkal több, elő, nagyobb előrelépésre van szükség. Hogyha megnézzük azt, hogy mindez hogyan fog a, eljutni a betegekhez. Hát a gyógyszergyáraknak fontos szerepük van, ez egyértelmű, és elmondhatjuk azt is, hogy az egyik téma, amely az, innovált, az innovációs gyógyszergyári vagy gyógyszerkutatási kezdeményezést illeti, és ebben Eh, az Alzheimerek markerjeire vonatkozó kutatás eh, játszik fontos szerepet eh, idén. Úgyhogy nagyon hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon drága kutatásról van szó. Multidisciplináris megközelítésre van szükség egyrészt. Másrészt nagyon sok pénzre van szükség, támogatásra van szükség, ezért a ráfordítások, az erőfeszítések duplikációját szeretnénk megelőzni, és a tagállamokat jobban koordinálni. És itt jön be a közös program végzés. Az egyes tagállamok önkéntesen vesznek részt ebben, a következő stratégiai, az elkövetkezendő stratégiai agendák kidolgozásában. Egyes tagállamok azt gondolták, hogy egy menedzsment Mm, tanács és egy közös végrehajtói tanács elég ehhez, hát ez nem elég, hanem összességében közös vízió kidolgozásra van szükség. Nem új intézményt akarunk létrehozni, hanem jobban akarjuk koordinálni a kutatási agendákat. Mi lenne az Európai Bizottság szerepe ebben? Hát Eh, facilitátorok lennénk, a keretet biztosítanánk az egészhez. Ezzel egy időben, ami a belső programokat illeti, meg kellene, megpróbálnánk a hézagokat, hiányosságokat azonosítani, amelyekben a tagállamok nem eh, tesznek túlságosan nagy erőfeszítéseket, és ezeket a eh, hézagokat kellene kitöltenünk az agykutatásra való fókuszálással. Tehát meg kell próbálni ezeket a hézakokat azonosítani, és meg kell próbálni a koordinációt erősíteni ezen a területen. Egyértelmű, hogy nagy társadalmi kihívás ez. És többet kellene gondolnunk az, a megelőzésre. Az európai népességre úgy kell gondolnunk, mint olyan állampolgárok közösségére, akik tudatában vannak az, az egészségügyi kérdéseknek, kihívásoknak. Sokat beszélünk az energiáról, sokat beszélünk a klímaváltozásról, de az egészségügy ugyanolyan prioritás. Azt gondolom, hogy mindenki segíthet nekünk, önök is segíthetnek nekünk a tagállamokban, és próbálják meg ezeknek a programoknak az ismertségét erősíteni és segtsenek a kutatások támogatásában, hiszen nyilván az egészséges népesség sokkal inkább képes az európai jövő megteremtésére. Hogyha megnézzük a kutatókat, akik részt vesznek ezen a területen, látjuk, hogy nagyon elkötelezett, nagyon innovatív kutatókról van szó a koordinációs erőfeszítéseinkkel megpróbáltuk a tagállamokban e, a legjobb kutatókat e, itt tartani, Európában tartani ugyan az Európai Uniós programokhoz, vagy Japán, vagy Ausztrál programokhoz hasonló programokat indítunk. Sajnos nincs annyi pénzünk e, erre, mint e, más e, országoknak. Persze nem, és nem csak az Alzheimerre koncentrálunk, hanem a járványokra, a túlsúlyra, a diabéteszre, és egyéb betegségekre, ezekkel is a, a, a szív- és érrendszeri betegségekre, ezekre is koncentrálni kell. A kutatók itt vannak, és, és szívesen együttműködnek velünk ezekben a kérdésekben. Ha megnézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a duplikációt csökkentjük, és melyek a legfontosabb célkitűzések? Hát a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy elkerüljük a kettős erőfeszítést, hiszen a kettős erőfeszítés nem csak pénzt pazarol, ezzel nem csak pénzt pazarolunk, hanem időt is vesztegetünk. Hogyha megnézzük a statisztikákat, az Alzheimerben szenvedő betegek száma Mm, az elkövetkezendő 15-20 évben megduplázódik, 2050-re több mint 100 millió embert fog érinteni ez a betegség, úgyhogy itt az ideje, hogy komolyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Remélem, hogy sikerült minden kérdésre válaszolnom összefoglalva. Hogyha vannak egyéb kérdéseik, akkor kérem ezeket küldjék el e-mailben, és ezekre válaszolni fogunk utólag. Köszönöm. Ich äh, darf mich äh, im Namen aller Kollégáim nevében äh, szeretnék köszönetet mondani önnek. Nagyon kompetens és nagyon részletes válaszokat kaptunk és sikerült felkelteni az érdeklődésünket ezen fontos téma iránt. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit ma sikerült elérnie, e, és ez az előfeltétele annak, hogy foglalkozzunk ezzel a fontos kérdéssel. Köszönöm szépen még egyszer, reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk és ezzel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk. Köszönöm. Kedves kollégák, akkor ezzel egy perc szünet, és aztán kezdődik a szavazás fél perc, egy perc mindenki előhalászhatja a szavazókártyáját, helyet foglalhat. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sind alle... Kedves kollégák, mindenki itt van, mindenkinek itt van a kártyája. Szavazókártyája van mindenkinek? Kedves hölgyeim és uraim! Kezdenénk a szavazást. Oder weitermachen. Also... Vagy folytatnám. Mindenkinek itt van a kártyája? Az enyém is itt van. falsch? Für die erste Abstimmung zu Irena hm? Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Kedves hölgyeim és uraim, akkor kezdjük. Az első napi rendi pont a szavazások esetében egyszerűsített eljárás, szavazás az egyszerűsített eljárásról, Nemzetközi Megújuló Energia eh, Ügynökség Iréna alapokmányához történő csatlakozásról. Igennel vagy nemmel szavazhatunk. Eh, ehhez a titkárság készítette el a szavazó listát, hogy úgy mondjam. Van-e ellenvetés, vagy pedig egyetértenek -e azzal, hogy csatlakozzunk a megújuló energiaügynökséghez? Van-e, meg, van-e ellenvetés? Nem, nincsen ellenvetés. Úgy látom, hogy mindenki mellette van, úgyhogy akkor ezt el is dönthettük, el is le is zárhatjuk. Ezzel elfogadtuk. Következő Léna Ek készítette a szavazólistát a következő nyolcas ponthoz, ez mindenkinek megvan, akkor kezdhetjük is. Egyes módosítás mellette. Ellenem elfogadtuk, kettes mellette, ellenem nagy többséggel elutasítottuk, hármas, két részben, első rész mellette, ellene. Néhányan ellene szavaztak, de többséggel elfogadtuk második rész mellette. Azt hiszem, hogy ezt most majd kártyával kellene. Második rész, szavazunk, megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Még nem. Még ezt a kártyát megfordítjuk. Alelnök asszony szavazott? Igen. Kinek nincs kártyája? Kinek nem működik a kártyája? Hol nem működik a kártya? Klánte kollégánál nem hozta még el az új kártyáját, de probléma, probléma, hol van probléma, azt ott kézzel lehet szavazni, kézfeltartással. Wir hatten Probleme mit der Karte. Eins, zwei, drei. Also wir stimmen jetzt erstmal ab. Nos, akkor először is szavazunk. És aztán hozzávesszük a kézfeltartással szavazók szavazatait is. Lezárom a szavazást. Az eredmény a következő. 42 leadott szavazat volt, akik nem tudtak szavazni kártyával, kérdezem őket, kik vannak mellette, ellene. Öt nem szavazat, öt ellen szavazat, ez azt jelenti, hogy 12-en vannak mellette, és 32-en ellene, és három tartózkodás. Igazam van? Igazam van. Jó. Akkor elutasítottuk. Akkor záró szavazás következik mellette ellene. Ezt is elektronikusan kell, úgyhogy akkor kártyával szavazunk. Megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt. Jawohl. Wahlgang. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást tehát. Nézzük, akiknek nem működött a kártyája, akiknek nem működött a kártyája, kik szavaznak mellette. És mégis működik? 43-an mellette, 44-en mellette, 6 tartózkodás. Nagy többséggel elfogadtuk tehát ezt a jelentést. Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs hozzászólás. Akkor következő pont jöhet. Vivian Redding biztos látogatása. Még nincs itt azonban a biztos asszony, ezért nem is tud minket meglátogatni. Úgyhogy néhány percet várnunk kell. Kedves kollégák! De hogyha itt van a biztos asszony, akkor folytatjuk, úgyhogy nem tartunk nagy szünetet. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich Kedves kollégák, valamennyiük nevében köszöntöm Reding biztos asszonyt már ismételten látogatott el hozzánk. Ismét van lehetőségünk arra, hogy a, hozzá a reszortjához tartozó kérdéseket megvitassuk vele. Gondolom, hogy először a biztos asszony szól hozzánk röviden, hogy ezzel megteremtsük a beszélgetésünk alapját, és utána mindegyiknek lesz lehetősége arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, észrevételeket tegyenek, a szokásos koncentrált formában fogunk majd beszélgetni, és most Redink asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, leghatékonyabb az, hogyha angolul beszélek, ezt többen értik, mint ha mondjuk luxemburg és leceburgisul beszélnék. Akkor térjünk rá rögtön a dolog lényegére. Az I-2010 kezdeményezést valamennyien ismerik. Ennek a célja az volt, hogy az egységes belső piacot átállítsuk a digitalizáció jegyében, IT, kutatás, informatika eredményeit minél inkább a polgárok számára hozzáférhetővé tegyük. A digitális belső piacon már nagy eredményeink vannak, sikerült a távközlési kereteket áramvonalasítani, és az audiovizuális szolgáltatások területén is előre léptünk, és gondolom a roaming rendelet nagy sikerére nem is kell emlékeztetnem önöket, ezt 2007-ben, illetve 2009-ben fogadtuk el. És ezzel egyszerre tudtuk a belső piac egyik hiányosságát megszüntetni, és konkrét előnyökhöz juttatni az európaiakat. Ennek eredményeképpen nagyon zavartalanul jól működött az együtt döntési eljárás, illetve ennek köszönhetően tudtuk ezt rekordidő alatt tető alá hozni. Alacsonyabbak az árak a vezetékes telefónia területén, az elmúlt években 27 százalékos volt a csökkentés. Jó, hát nem beszélünk túl sokat már vezetékes telefonon, de ez a tény. Viszont a mobá, mobil telefonálás van az árak, 34%-kal csökkentek az elmúlt négy évben, most a roamingon kívül. A roaming esetében pedig, amit tudnak, 70%-os volt a csökkenés 2005 óta. A jövőben is együtt fogunk dolgozni ezen a területen, a bizottság jövőre elkészíti az időközi jelentését, és majd 2011-ben a teljes áttekintő jelentést, amelyben értékeljük majd az összes piaci és technológiai fejleményt. Ez a szakbizottság sokat dolgozott a fán-európai mobil eh, műholdas szolgáltatásokkal, az MFS jogi keretének a kidolgozásán. Ez 10 hónap alatt elkészült, és a mobil szatellit szolgáltatások számára létrehoztuk az operátorokra vonatkozó kereteket. A gond csak az iparággal van. Amint lezárul az engedélyezés nemzeti szinten, a két kiválasztott operátor, az Immersat és a Solaris, majd a saját rendszereiket 2011-ig kell, hogy telepítsék és a bizottság hatékonyan együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban lehet az MSS, lehessen az MSS határozatát megvalósítani, ahogyan ezt a parlament is akarta, és ez lefedje az EU teljes területét. Kutatás. Annak érdekében, hogy a létező technológiai kutatási lemaradást az többi fejlett régióhoz képest behoz, le, behozzuk és lefaragjuk. Az innováció és az ITK ráfordítását 2007 és 2013 között 7 milliárd euróra emeltük, ami egyedülálló, és az európai finanszírozású kutatás nagyon fontos szerepet játszik az ipar fejlődésében. Hadd említsem meg a mikro és a nanoelektronikában, az egészségügyben elért sikereket, növekedett a közlekedés biztonság, ahol is a kutatási eredményeket közvetlenül lehetett eh, hasznosítani a gyakorlatban, az iparban. Szeretném megemlíteni a közös technológiai kezdeményezések eh, új eszközék. Ezek egyfajta PPP konstrukciók, a vállalatok, tagállamok és az európai közösség részvételével. A mi területünkhöz két, kettő ilyen van, a nanotechnológia és a beágyazott rendszerek. ezek kapcsolatban el kell, hogy mondjam, egy kicsit csalódott vagyok a tagállamok magatartása miatt, ugyanis 25%-kal többet tudtunk volna elkölteni, hogyha a tagállamok a saját társfinanszírozási részüket mellé tették volna. Én amellett vagyok, hogy minden eh, érintett, minden szereplő a saját feladatát maximálisan teljesítse, teljesítse és eh, ezt fogom továbbra is kérni. Egy következő közös programunk az öregedés számára a kedvező emberi, humánus életkörülmények megteremtése. 23 ország vesz részt ebben a közös programban, 600 milliót tervezünk 2008 és 2013 közötti időszakra. Nagyon célzott kutatásra fordítjuk ezt, hogy az, éle, az ilyen korlátozott vagy fogyatékkal élő idősebbek életminőségét javítani tudjuk. Több mint 40 páneurópai eh, projektet finanszírozhatunk, és a tagállamok eh, a eh, társfinanszírozási részesedésüket 40%-kal növelhetik, és meg is tették, itt nagyon jól dolgoznak a tagállamok. A KKV-k részvétele 43%-os, és ennek kapcsán felmerül ez a kérdés, ugye sokszor, hogy mit csinálunk a KKV-kkal, nos, ez egy nagyon jó példa arra, hogy a KKV-k igenis nagyon dinamikusan, aktívan részt tudnak venni bizonyos programokban. Az elektronika felhasználása az életminőségi javítására, ez a következő terület. A parlament számára rendkívül fontos volt a 112-es vészhívó szám kérdése. Egy közös nyilatkozatban február 11-ét jelöltük meg a 112-es hívószám napjának, és el kell, hogy mondjam, a 112-es most már lehet hívni vezetékes és mobil telefonról is minden tagállamból, ez egy nagyon nagy előrelépés, amikor ezt elkezdtük öt évvel ezelőtt, akkor sajnos ez még nem volt ennek nagy visszhangja. Még mindig vannak problémáink néhány tagállamban, néhány rész, néhány területen, és ezeket még meg kell majd oldanunk. Nos, milyen ügyekkel foglalkozunk jelenleg? Emlékszem még egy itt a parlamentben lefolytatott vitára, ebben a szakbizottságban beszéltünk a digitális osztalék jövőjéről. Kb. két évvel ezelőtt indult ez a vita, emlékeznek még a Toja jelentésre, és ez egy nagyon jó példa volt arra, amikor a parlament és a bizottság nagyon jól tudott együtt működni, hogy foglalkozzunk a politikai, szociális dimenziókkal egy olyan kérdés kapcsán, amiről kezdetben azt hittük, hogy ez csak egy műszaki, technikai vagy technológiai kérdés, de kiderült, hogy ez nem így van, mert ezek a kérdéseknek a politikai, szociális, gazdasági hatásai is nagyon jelentősek a eh, rádióspektrumhoz való hozzáférés, eh, ez az a kérdés. Itt 2012 egy már eldöntött határidő a nagy átállásra, a digitális átállásra, és ez érinti a drót nélküli és a vezetéken keresztüli műsor eh, sugárzást, és itt akarjuk ezt a digitális szakadékot áthidalni. Az előkészítő munkák után, az érintettekkel folytatott intenzív összmecsere után most olyan helyzetben kéne lennem, hogy a bizottság a hónap végére elkészíti a közleményét. És akkor a következő hónapokban itt, elnök úr, önök előtt lesz már ez a közlemény és ezután megvitatjuk majd ezt a javaslatot stratégiai szinten és a parlamenttel és a tanácssal. Az első frekvencia stratégiai program keretében, aminek az a célja, hogy meghatározzuk, milyen utóintézkedésre lesz szükség majd az együttdöntési eljárások keretében lesz majd egy spektrum csúcs itt a parlamentben, ha jól tudom. A parlament azt tervezi, hogy januárban legyen ez a csúcs konferencia a spektrum kérdésről. A bizottság már elkészült, felkészült, hogy részt vegyünk, vagy hozzájáruljunk ahhoz, hogy eredményes legyen ez a csúcs. Mik a céljaink itt? Rugalmasabb környezet megteremtése, egy közös vízió, amelyel a hatékonyabb jobb szolgáltatásokat tudjuk támogatni, és szeretnénk nyomon követni a helyzet folyamatos változását, alakulását, és ezzel összhangban megkötni a megállapodásokat. Szélesávú internet. Következő, de kulcs szerepe van a konjunktúra programban, terben, és ez az oka annak, amiért egy milliárd eurós finanszírozást biztosítanánk, különösen a vidéki területen a szélessávú internet kiépítésére a vidéken élők 30%-a nem fér még hozzá széles sávú internethez, ezért valóban itt előrelépésre van szükség. És megint csak azt kell, hogy mondjam, nagyon csalódott vagyok amiatt, hogy néhány tagállam még mindig nem döntött úgy, hogy él ezzel az új finanszírozási lehetőséggel, és nem <clears throat> nyújtottak be terveket. Nagyon sok magyarázatra, lobbizásra van még szükség, hogy a, digitális szakadék áthidalása alapvető felelőssége minden politikusnak. Ennyit a most folyó munkákról. Mit kell majd még a közeljövőben megtennünk annak érdekében, hogy a legfontosabb céljaink teljesüljenek? A gazdasági bizonytalanság eh, miatt ehm, jövő szempontjából biztos, eh, biztonságot sugárzó döntésekre van szükség eh, a gazdaság számára. Barroz elnök nagyon világosan elmondta, hogy a következő bizottság számára a digitális stratégiai kidolgozása a legfontosabb egész Európa számára. Európa a jövő irányultságát kell erősíteni. Csak közelmúltban két számot neveztem meg. Szeretnénk, hogyha minden európai 2010-re rendelkezne hozzáféréssel szélesávú internethez, és itt jön ez a digitális osztalék, és a, az, a lakosság 30%-i még nem fér hozzá, meg kell, hogy ezt kapja. Gyors, nagysebességű, széles sávú internet hozzáférés mindenki számára, ez a cél versenyképes infrastruktúra létrehozása kapcsán a következő hónapokban már nagyon nagy lépéseket kell megtennünk és ami nem új, a következő generációs hálózatok kapcsán szeretnénk a versenyt támogatni, és itt nem a réznek ilyen-olyan felújításáról beszélünk már, hanem csak az üvegszálas technológiákról, a 3G technológiákat és az azt követő generációk számára is már a lehetőségeket meg kell teremteni. Más kontinenseken előnyhez képest előnyben vagyunk a mobil területén, és most a kutatás területén már a 4G technológiák kapcsán is meg kell őrizni ezt az előnyt. Az analóg digitális átállást fel kell gyorsítani. Ugyanis ez felszabadít majd nagyon nagy rádiófrekvenciákat, amiket jelenleg a földi analóg tévézésre használják fel, és amiket sokkal jobban fel lehetne használni más kommunikációs területen, magasabb szintű szolgáltatásokra. Úgyhogy ezen az úton kell nagy lépésekkel tovább mennünk ha már meg lesz az infrastruktúra, hogyan tudjuk megoldani a problémát, akkor meg tudjuk oldani az összes problémát? Nem. Ugyanis az internethez eh, hozzátartozik a tartalom, a szolgáltatások, itt eh, életkor eh, nem, szociális háttértől függetlenül. Ezért tett közzé a bizottság egy kommunikációt a jövőben IKT politikáról, Október 9-ig zajlanak a konzultációk, ezt követően lesz egy konferencia Viszpiben, és úgy tudom a szakbizottságuktól is részt vesznek néhányan. A konzultációk során 110 választ kaptunk, ez nagyon nagy szám, és a válaszok 85%-át magánszemélyek küldték el nekünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, úgy tűnik, hogy azért a politikánk eredménye, hogy tényleg valóban közelebb kerülünk az emberekhez. Az említett kihívások mellett most még szeretnék négy fontos prioritást területet megnevezni, ahol fellépésre van szükség ahhoz, hogy létrejön az egységes digitális belső piac ahol mindenki használja az internetet. Az európaiak eh, felvetettek több kérdést, eh, fogyasztói jogok az internetes világban, azután nincs eh, online szolgáltatás nyújtására lehetőség határon átnyúló kontextusban és időnként az emberek úgy gondolják, hogy a lakóhelyükön nem tudnak hozzáférni kedvező kereskedelmi ajánlatokhoz, vagy audiovizuális tartalmakhoz másik országokban, határon átnyúlva. Hogyan tudnánk ezt a helyzetet korrigálni? Ez az első prioritás meg kell könnyíteni, hozzá többé kell tenni a digitális tartalmakat, tehát független attól, hogy ezeket hol állítják elő egész Európában. Az európai eh, tévénézők, vagy internetezők, vagy rádióhallgatók számára a magas sebe, nagysebességű széles sávú internet hozzáférés kell biztosítani, de ez nem elég, hanem ugyanígy kell a tartalom szolgáltatók, illetve a tartalmakat is hozzáférhetővé tenni mindenki számára, és itt, egy, itt is egy globális verseny zajlik. Biztonságos és fogyasztóbarát környezetet kell teremteni a mobilon keresztüli kifizetések számára. Az m e területén még nagyon sok a lehetőség az M-kereskedelem, számos lehetőséget nem használjuk ki. Több mint 500 millió mobil használó van Európában, és hogyha lehetővé teszik a számukra, hogy a mobil telefonnal tudjanak még számos alkalmazást lebonyolítani, akkor ettől sokkal erősebbé válhat ez az iparág. Harmadik prioritás meg nagy nyitás a KKV-k felé. 23 millió KKV van Európában, az összes cég 99%-a 100 millió munkahelyet biztosítanak a KKV-k, de az IKT segítségével a termelékenységet, ha növelni akarjuk, akkor látjuk, hogy itt nagyon le vannak maradva a KKV-k, a nagy cégekhez képest csak 1%-uk használ elektronikus számlázást, csak 11%-uk végzi az emberi forrás menedzsmentet elektronikusan. Úgyhogy jó lenne, hogyha technológiai alkalmazásokat, szolgáltatásokat nem kell, jobban meg tudnának vásárolni a cloud computing, tehát nagyon fontos prioritás kell, hogy számára, és majd meglátjuk, hogy a KKV-k is tudják, e, e, tudnak ebből előnyt kovácsolni, és hogyan tudjuk, meg tudjuk-e akadályozni, el tudjuk-e kerülni azt, hogy csapdába essünk. A következő terület az alacsony szén kibocsátású gazdasággal függ össze. IKT és energiahatékonyság címmel kiadunk majd egy közlemény. A zöld IKT azt hiszem az egyik legfontosabb jövőbeni fejlődési út a KKV-k és egyáltalán az ipar számára. Új üzleti lehetőségeket tudunk teremteni az egész IKT közösség számára. Elnök úr, a következő években kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Egész Európát digitalizálni kell. Megújított informatikai társadalomra apuló stratégiát kell kidolgoznunk az összes politikai célterületen. A bizottság elnöke azt javasolta önöknek, hogy hozzuk létre a digitális gazdaságot. És ez a szakbizottság az, ahol majd a munka zajlik a következő hónapokban és években. Már előre is köszönöm az aktivitásukat, a részvételüket. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin, für diese... Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt az átfogó bemutatást, bemutatta a projekteket, amelyeket terveznek, és azokat is, amelyek már a megvalósítás határán állnak. Azt hiszem, hogy számos kérdést felvetez a bemutató, és meg is adom a szót a kollégáknak, Trautmann asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót. Megállapítom, hogy a bizottság nem késlelkedett, és megvalósította az, mindazt, amit vállalt a szélesávú internet területén, és a parlament hozzájárult a munkálatok előkészítéséhez és lehetővé tette az, hogy a bizottság együttműködjön a parlamenttel a jövő számára. Van azonban egy olyan téma, amelyről nem beszélt. Először is szeretném megkérdezni öntől azt, hogy mik a perspektívák a digitális európai könyvtár projektek kapcsolatosan. Említette a prioritásokat, és ez nincs a prioritások között az én országomban ez egy nagyon fontos téma, mármint a digitális könyvtár téma. Azonban azt látjuk, hogy nagyon sokan aggódnak Európában, a könyvtárakban, azért, mert koncentrálni akarják a kiadói tevékenységet, aztán ott van az archíválás kérdése. Itt olyan forrásokról van szó, amelyek azokat a könyvtárakat érintik, melyek fizetnek bizonyos információkért az archiválás területén, tehát hozzáférést kérnek, ezért fizetnek, és sok esetben nem kapják meg a megfelelő forrásokhoz való hozzáférést. Itt milliókról van szó, úgyhogy ez egy olyan probléma, amelyet mindenképpen meg kell oldani. Szeretnék kérdezni a normákról, a standardokról is, a szabályokról és a, nor- a standardokról. Itt az újabb szolgáltatások területén. Mi a helyzet, mi a tartalom, a bizottság mit tud felmutatni ezen a területen. Az utolsó kérdésem pedig szintén egy fontos kérdés, a, megint csak a tartalmat érinti. Itt a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tartalomról van szó. Tubon úr volt az jelentéstevőnk ebben a témában a szakbizottság részéről, és szeretném tudni, hogy ebben a jogalkotási ciklusban elsőbséget élveze ez a téma, és egyáltalán hogyan foglalkozik a bizottság a szellemi tulajdon kérdésével, valamint az internet felhasználás fejlesztése hogyan tud a, hozzájárulni ahhoz, hogy semleges legyen a net, internetes szolgáltatás. Elnézést, hogy túl sok kérdést tettem fel, de ezek nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen, Háci Makákis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Vivian Reddingnek is ezt a bevezető előadást, nagyon átfogó előadást hallottunk, de hát ehhez már hozzászokhattunk. Először is gratulálunk az AAL-hez, az Emid Assisted Living programhoz. Ez, ez egy ez is felelősségi körébe tartozik. Mm, ez nagyon mm, fontos projekt. Mi vagyunk a legöregebb kontinens, és a leggyorsabban öregedő kontinens. Nagyon fontos az, hogy az idősek számára méltó e, életet biztosítsunk. És már beszéltem e, erről, amikor az Alzheimerről beszéltünk, e, itt európaiak a világszinten elsők lehetünk, hiszen minket érint a leginkább a probléma. Teljes mértékben támogatja önt a parlament ebben a programban. Kérem, folytassa ezt. Sajnos a programra nincsen sok pénz, ehhez az szükséges, emiatt, hogy az Európai Bizottság és a parlament szorosan együttműködjön, a parlament itt, mint költségvetési hatóság minőségében, és itt hát meg kell próbálnunk támogatni önt ebben a témában. Trautmann asszony felvetette a copyright és a szellemi tulajdonjog kérdését. Ehhez csatlakozom, és ezt kiegészíteném egy dologgal. A gazdaság nagy része, egyre nagyobb része az internetre kerül át, a hálóra, és ezt mi támogatjuk is, de ezzel egyre több adatvédelmi probléma merül föl. Olyan téma ez, amelyben mi európaiak külön oda kell figyelnünk. Nem szabad mindent megengednünk, mint az amerikaiak. Nem szabad mindent korlátoznunk, mint a kínaiak. Szabad gazdaságot, de egyértelmű és szigorú személyes adatvédelmet kell biztosítani. Egyes tagállamokban az el, el, elmúlt hetekben, hónapokban felmerültek ezek a kérdések. Kérem, hogy az Európai Bizottság is gondolja végig ezt. A háló biztonság <clears throat> ezt a kérdést esetleg az adatvédelemmel ki lehetne egészíteni. Itt még nagyon sok feladatunk van. Kérem, gondolják végig, hogy nem lehetne-e itt kutatási kulcs, hangsúlyokat kiemelni, amelyeket a költségvetés is visszatükröz. Van még egy téma, amelyet ön nem említett ugyan, de a, azért ezt hadd említsem, ezek a bizalmas források, vagy megbízható források, megbízható források, mindig tartalomról beszélünk, ugye tartalom, tartalom, tartalom mindig, eláraszt bennünket a tartalom, de nem ö, megbízható forrásokból. Nem megbízható forrásokból. Mire van itt szükségünk? Olyan intézményekre, amelyek megbízható információkat, megbízható forrásokat tanúsítanak ezek a úgynevezett trusted sources, amelyet ön kezdeményezett, ezeket ki kell építeni, és akár minőségi mm, minőségi tanúsítványjal léphetünk föl. Aztán a széles sáv, ez a versenyképességünket alá támasztaná a hálózatban. Azonban van még egy dolog, ami hiányzik itt, az önök kezdeményezéseinek, az ön kezdeményezéseinek az hozzáigazítása például a vidéki vagy regionális fejlesztési programokhoz. Itt nagyon sok link alakulhat ki, nagyon nagy a szinergia, főleg a mezőgazdasági főigazgatósággal tudom, hogy ön megpróbált együttműködni. A regionális politika újra kialakításáról van most szó, és szerintem ezen a területen a klímaváltozás tekintetében és hatásosabbá tehetjük ezt a politikát. Ehhez persze áramvonalasítani kell ezt a politikát. Köszönöm. Ehhez szorosabb együttműködésre van szükség az Európai Bizottság különböző főigazgatóságai között is. Köszönöm szépen, Del Castillo kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm az itteni jelenlétét, a megjelenését. Szintetikusan bemutatta a helyzetet, és a jövőről is szólt, Természetesen ezekre a témákra még majd visszatérhetünk, és visszatérünk a jelöltek meghallgatása során már, mint a biztos jelöltek meghallgatása során. De azt hiszem, hogy nagyon jó dolog, hogy már most beszéltünk ezekről a témákról. Szeretnék két aspektusra utalni. Két olyan aspektusra, amelyek kapcsolódnak egymáshoz. Itt olyan témákról van szó, hogy mi a frekvencia területén mi marad szabadon, tehát az analógról való digitális áttérés során természetesen a gyorsabb internetes hozzáférés biztosítva lesz, ez természetesen azt is jelenti, hogy minden országban bizonyos frekvenciasávok felszabadulnak. Tehát lesznek szabadabb frekvencia Természetesen bizonyos tagállamok azt szeretnék, hogy az elektronikus kommunikáció fejlődjön az országban, hogy nagyobb legyen a biztonság ezen a területen, más országokban azonban problémát jelent mindez, ugyanis nem lesz egységes a helyzet. És ez európai szinten fog problémát okozni, tehát egyensúly hiány adódik majd európai szinten a frekvencia, a felszabadított, tehát szabad frekvencia sáv, sávot mindenképpen az elektronikus fejlesztés szolgálatába kell állítani majd. Ezt a fejlesztést biztosítani kell, lehetővé kell tenni, azonban arra is szükség van, hogy, hogy az emberek eh, használják az internetet, hogy megismerkedjenek vele, hogy hozzászokjanak a eh, használatához, ami az elektronikus kereskedelmet illeti, például az oktatást, az egészségügyet, az energiát. De ezek mind olyan területek, amelyek bizonyos okok miatt kell, kell, hogy ezeket a területeket az emberek használják, tehát ezeket mindenképpen fejleszteni kell. Az polgárok mindennapi szükségleteit kell kielégíteni ezek, ezen területek fejlesztésével. A széles sáv fejlesztése például a vidéki területeken, hát ez egy nagyon jó dolog, de az arra is szükség van, hogy az emberek hozzászokjanak ezen lehetőségek használatához a különböző területeken, az említett területeken. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos intézkedéseket, kezdeményezéseket hozni a digitális Európa fejlesztésében. Aztán ott van a szerzői jogok kérdése, a szellemi tulajdon. Még idáig senki nem talált megoldást ezekre a témákra, és látjuk, hogy nagyon-nagyon sok probléma merül fel minden tagállamban. mindenképpen arra van szükség, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. Köszönöm szépen, Van Roy. Köszönöm, elnök úr. Csak két megjegyzésre korlátozom a mondandómat. Az hozzászólása erején beszélt arról, hogy az innováció, a vállalati tevékenységek során mennyire fontos, és az EIT, az Innovációs Technológiai Intézet által végzett munkának is ez a célja. De úgy látom, hogy a végrehajtásban sok a habozás. Ön a tagállamokat hibáztat. Ez a válsággal függ össze, vagy azzal, hogy kevés a forrás, vagy a konstrukció rossz? Hol a hiba? A közös kutatási agendánk hozzá kellene, hogy járuljon ehhez. Persze nem szabad, hogy túl nagy nyomás elé kerüljön ez a kutatási terv. Szokatlan kérdésekre, szokatlan megoldásokat kell találni, együtt kell gondolkoznunk. Azután az Ambient Assistant Living, az nagyon jó hír valóban, de túl kevés, túl kicsi a költségvetése. Ma délután beszéltünk a joint Programmingról az Alzheimer kapcsán, a közös tervezésről, de a tagállamokkal együtt közösen kell beruházni a kutatásba, fejlesztésbe. Szerintem ezt, ez nagyon jó fejleménynek tartom. Tudom azt is, hogy nem sokára a parlamentben az Európában jelenlévő szervezetekkel lesz egy konferencia, hogy majd ezt a jó hírt meg is beszéljük, jobban kommunikáljuk, és kiváló, hogy ebben így együtt tudunk munkadni. Ez lett volna egy konkrét észrevételem. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Króta úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék említeni. Először az ICAM a kérdését. Az ICAN-nel és az amerikai külügyminiszterrel a szerződés hamarosan lejár. Mi itt a helyzet? Európa mit tervez? Hogy akarjuk az infrastruktúrát, illetve az internetet itt irányítani? Az ICAN az egy, az, eh, eh, itt az ICANN-nel kapcsolatban felmerül, hogy az Európai Bizottság szeptember 30-a után mit tervez. Aztán a hálózat semlegességét is említették a kollégák. A távközlési csomag most egyeztetésben van, szavazásra kerül sor. Engem az érdekel, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli, mi a véleménye a hálózat semlegesség kérdéséről ez a téma a napirenden nagyon is prioritásos. Naponta számos kérdést kapunk ezzel a témával kapcsolatban. Az Európai Bizottság vajon külön rendelkezést tervez-e ezzel kapcsolatban? Ja, okay, also kurze Rücksprache. Die Kommissarin wird an der Stelle ganz gerne mal eine erste Antwortrunde. Jó, akkor először ezeket a kérdéseket megvála- megválaszolja a biztos asszony, eh, mert aztán túlságosan sok kérdés lesz. Eh, Reding asszony, öné a szó. Az első kérdést Hotman asszony eh, tette fel. Azt hiszem, hogy az Európana ez egy nagyon emblematikus projekt, amelyet elindítottunk a tagállamokkal való partnerkapcsolaton belül és a kulturális intézményekkel együtt, itt könyvtárakról, múzeumokról van szó, jelenleg 4,5 millió témát vettünk fel az Európeánára. Természetesen nagyok, nincs nagy egyensúly ezen a területen a tagállamokban de ugye köszönetet kell mondanunk Franciaországnak és a franciáknak, mert franciák, franciák indították az Európeána kifejlesztését. Azonban tudjuk azt, hogy Európában nem csak a francia kultúra uralkodik, a többieknek is hozzá kell járulniuk az Európeána létéhez, fejlesztéséhez és a finanszírozáshoz. Ha az Európána növekszik, tehát már nem csecsemő lesz, hanem már nagyobb lesz, akkor el kell gondolkodni arról, hogy esetleg a PPP is csatlakozzanak, és lehetővé tegyék azt, hogy mindenki számára a kulturális diversitás egy cél lehessen. Ami a kutatásokat illeti, a digitális könyvtárak területén hát már évek óta folynak viták szakértőkkel, kutatókkal, szerzőkkel a kiadókkal, a tudományos kiadóvállalatokkal, és mindenki elmondta a véleményét minden területről, ugye, mert a kutatási kiadás, kiadványok, vagy a regények, vagy a gyermekkönyvek, hát nem egyformák, itt különböző területekről van szó, és lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy hozzáférhessenek ezekhez a művekhez. Ez egy alapvető dolog. Hogyan lehet ezt biztosítani? Sokkal könnyebb beszélni róla, mint megvalósítani. De hát ez a feladatunk és természetesen a szerzőjoggal kapcsolatos kérdésekre is válaszolni, mert vannak ugye a, a különleges könyvek, tehát olyan könyvek, amelyek nem tartoznak semmi semmilyen területhez, vagy olyan könyvek, amelyeket már nem forgalmaznak, nem nyomnak újra. Tehát itt négy elemről kell beszélni. Tehát vannak olyan könyvek, amelyek még kereskedelemben vannak. Tehát itt a szerzői jog, jogokkal kapcsolatosan a kereskedelem ö, foglalkozik ezzel a témával. Aztán vannak olyan ö, könyvek, amelyek ö, már ö, nem ö, nincsenek kereske, a kereskedelemben, tehát például nem lehet nem ismerjük a szerzőket, nem lehet digitalizálni őket. Ugyanis itt nagyon ö, sok könyvről van szó, amelyet nem lehet egész egyszerűen digitalizálni. Tehát e, ezekre az esetekre meg kell találni a megoldást, és európai megoldásról van szó. Ezen munkálkodom. Aztán vannak olyan könyvek, amelyekre vonatkoznak még a szerzői jogok, és vannak olyanok, amelyek mm, már ne, kiestek a szerzői jogvédelem területéről. Nagyon sok vita van a Google, Google könyvekkel kapcsolatosan is. Én már elmondtam teljesen világosan, hogy nem kell olyan megoldásokat találnunk Európában, amelyek az európai kontinensen kívülről jövő megoldások. Az, ez az új parlament a bizottsága és a tanással együtt igenis megoldást, specifikus megoldásokat fog kidolgozni ami pedig a normákat, a standardokat illeti, a szabványokat illeti. Azt hiszem, hogy mi európaiak nem igazán teszünk meg mindent a ö, normákért, a standardokért. Sokkal jobban ö, tehetnénk mindezt. Vannak nehézségek természetesen, de ugye Európában sokkal több a probléma, mint például az USA-ban ezzel kapcsolatosan. Ugye létezik egy fehér könyv, egy white paper, és olyan intézkedésekre van szükségünk, nekünk, tehát többes számban mondom, szándékosan, mert több biztos is érint ez a probléma, viszont nem lehet kidolgozni több politikát, egy közös politikára van szükség az európaiak számára, egy olyan politikra, amely a KKV-kat is szolgálja, valamint az ipar ágainkat is szolgálja, különösen a technológiák az internet területén van, létezik egy Task Force elnézést, task force kell létrehoznunk, és hatékony konszorciumokat kell létrehoznunk. Nem tudom, hogy ezt miért ne lehetne megtenni. Azt hiszem, hogy válaszoltam részben a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésre, valamint az online tartalmakra. Ugye itt ugyanaz a vita folyik, mint a mm, könyvek digitalizálásával kapcsolatosan. Hogyha megvannak online a tartalmak, akkor, akkor már ez egy megoldás. Itt az analóg rendszerek egyre kevésbé lesznek fontosak, és a digitális rendszerek fognak eluralkodni. Ez egy olyan munka, amelyet nem most kezdtünk el, hanem fejlesztünk már. A, cloud, a cloud computing, hát ez egy új dolog. Ez egy új terület, és ez az USA-ból jött át Európába. Hogyha nincs meg az egyén jogának a védelme, a magánélet védelme, mint ahogy itt Európában szoktuk ezt tenni, ugye akkor ö, ilyen viták indulnak. Ez egy olyan terület, amelyel kapcsolatosan megoldásokra van szükség. Ha nincs meg a védelem a cloud computing területén, mert én úgy gondolom, hogy ez egy előnyt jelent a KKV-k részére, viszont a KKV-k túl kicsik nem akarnak investálni ebbe a területbe. A cloud computing segítheti a KKV-kat, de csak akkor, hogyha a védelem biztosítva van. Ezt még nem tettük meg, a munka folyamatban van, és számítok mellesleg a parlamentre is, hogy segítsen nekünk ezen a területen, a net neutrality területén, tehát a net semlegesség területén. Engedje meg, elnök úr, hogy egy kicsit részletesebben foglalkozzam ezzel a területtel. Ez egy olyan téma, egy olyan terület, amely hát már régóta úgymond a levegőben van, nevezetesen már azóta, amikor elindult a Telekom vita, de még igazából soha nem foglalkoztunk valóban ezzel a témával, ugyanis nem volt, nem merült fel igazi európai probléma. Azért azt tudni kell mégis, hogy hol van a probléma, mi a problematika. Ez egy alapvetően amerikai probléma, ugyanis az amerikaiaknak egy ö, olyan ö, telekommunikációs struktúrájuk van, amely teljesen különbözik a miénktől. Tehát az ő rendszerük teljes mértékben liberalizált, deregularizált rendszer, és ennek az volt ott az eredménye, hogy nagyon erős koncentráció, konszolidáció, koncentráció volt, és nem volt igazából verseny a piacon. Ez azt is jelentette, hogy a polgároknak nem volt nagy választásuk. Végül is azt ették meg, amit kaptak, úgymond voltak nagy ö, csoportok, amelyek ö, a polgárok számára biztosítottak bizonyos szolgáltatásokat. Viszont Európában már évek óta egy olyan ö, telekommunikációs politikánk volt, hogy nyitottunk, nyitás volt a piacra, hogy a ö, polgárok számára, a fogyasztók számára választási lehetőségeket biztosítottunk. Tehát az európai szabályozó, a bizottság és mások ugye arról döntöttek, hogy hogyha nem működik ez a rendszer, akkor in, különböző intézkedéseket fogunk hozni. EU, az USA-ban senki nem hozott semmiféle intézkedéseket. Mi úgy gondoltuk, hogy a nemzeti szabályozók szabályozó cégeknek sokkal nagyobb lehetőséget kell nyújtani. Az amerikaiak ezt látva szintén elkezdtek mozgolódni, mert végül is nekik is problémát okozott a saját rendszerük. Tehát szeretném felhívni erre a figyelmet. Európában nem ugyanaz a probléma, mint Európában, mint Amerikában. Szerencsére nem ugyanaz a probléma, de az nem jelenti azt, hogy nálunk nincs probléma. Én mindig is elmondtam azt, hogy elfogadhatatlan az, hogy hogy például az internetes, széles sávú internetes felhasználást blokkolják számos esetben elmondtam, hogy ezt nem lehet elfogadni, és éppen ezért cselekednünk kell. Mindenképpen egy olyan internetre van szükség, amely nyílt, nyitott, és ilyen értelemben kell cselekednünk. Tehát láthatják, hogy nagyon alaposan is beszélhetünk ezekről a kérdésekről, elnök úr, de azért ne aggodalmaskodjunk túlságosan akkor, hogyha más kontinensen elkezdenek kiregeskedni. Mi nekünk európai szinten kell megoldani ezt a problémát, és semmiféle mm, másoktól átvett szlogenre nincs szükségünk. Ennyit a net neutrality-ről. Ami a, az ambiental System Livingről van szó. Ez azt jelenti, tehát feltették a kérdést, hogy ez egy fontos eszköz-e, hogy ezzel meg lehet-e oldani az egyik problémát, nevezetesen a lakosságok öregedését, vagy egyáltalán hogyan lehet megkönnyíteni az idősek életét a társadalomban. Azt hiszem, hogy a tagállamok nagyon sokat investáltak ebbe a területbe. Sokkal többet, mint ami tervezte, tehát itt 600 millió euróról van szó. Ez egy csodálatos dolog, de nincs, e, de ez nem egy hatalmas összeg, és nem hatalmas összegekre van szükség igazából. Ugyanis itt, itt elsősorban a KKV-k azok, amelyek investálnak a kutatásba azt hiszem, hogy sok esetben kevesebb pénz még többet is jelenthet, többet segíthet. A parlament is úgy gondolom, hogy úgy gondolja, hogy tovább kell menni ezen az úton, hogy növelni kell az európai eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, azzal is egyetértek, hogy ezen az úton tovább kell menni, ugyanis ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, az adatvédelem. Az adatvédelem egy olyan másik kérdés, amely azt hiszem ezt a parlamentet az elkövetkezendő években is fog, majd foglalkoztatni fogja önök tudják azt, hogy a bizottságon belül elkezdtünk e, nyílt konzultációkat azzal kapcsolatosan, hogy a, hogyan lehet a e, személyek e, jogait jobban biztosítani, és, és ez tovább megy ez a munka, és meg kell nézni azt, hogy majd hogyan fogjuk a továbbiakban szabályozni ezt a rendszert, irányelvet fogunk kidolgozni, vagy pedig mm, egy rugalmasabb módozatot fogunk kialakítani a körülményektől függően. Hát még ezt a döntést egyáltalán nem hoztuk meg, majd a következő bizottságnak kell ezt a döntést meghoznia a tanácssal és a parlamenttel együtt. Ugyanis nagy különbség van a között, hogy mondjuk egy irányelvet, vagy pedig egy rendeletet fogunk kidolgozni. Ugye a rendelet az sokkal gyorsabb. Irányelv esetében akár öt évre is szükség van. Ne felejtsük el tehát az idő aspektusokat sem, akkor, amikor szabályokról, szabályzatokról beszélünk, ugyanis itt nagyon-nagyon gyorsan változik a helyzet a, ezen a területen, és nem várakozhatunk. Azt hiszem, hogy nagyon jó az, hogy a Telekom package belül ugye ez a a kötelező adatvédelmi kinyilatkoztatás benne van. Itt az ötös cikken belül tudjuk azt, hogy új jogi szabályzat van érvényben, és ezt az új 15 per a cikkben szintén megerősítettük, és alkalmaznia kell a tagállamoknak. Mindenképpen fontos az, hogy a privát szférát, a magánszférát védjék. Itt nem csak, ez nem csak a telekommunikációs kérdés, hanem minden területen alkalmazni kell. Én nagyon sok esetben felléptem akkor, amikor, amikor például a hirdetés területén voltak problémák, az adatvédelem, a, a magánszemélyek védelme területén. Ez, tehát most már ezen a területen is megvannak az európai szabályok. Az európai polgároknak mindenképpen joguk van tudniuk, hogy mik is a jogaik, és alkalmazhat, biztosítják ezeket a jogokat a gyakorlatban is. Hogy egy gyakorlati példát hozzak, például van egy van egy pro, jelenleg a brit kormányal van egy problémám, ugye bírósági ügylet egy esetből, azzal kapcsolatosan, hogy a brit kormány hogyan alkalmazza a ö, magánszféra védelmével kapcsolatos szabályokat. Na most, ami a trusted sources, tehát a bizalmi forrásokat illeti. Itt a rendszer az az lenne, amelyet javaslunk, hogy egy önszabályozó rendszer jöjjön létre. Kuneva biztos asszonynal egy május 5-én egy EU guide-ot hoztunk létre, és adtunk ki. Meg kell nézni, hogy ez hogyan működik majd ez a rendszer. Tehát itt egy önszabályozó intézkedési rendszerről van szó. Egyáltalán ez működik-e, vagy nem, hogyan működik. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok működhetnek nehézkes szabályok nélkül is, tehát önszabályozó rendszer mentén is működhetnének, de ezt meg kell nézni, meg kell vitatni majd önökkel is, elnök úr, mert ez egy nagyon fontos elem ami a széles sávú intézkedéseket illeti. Nagyon örülök, és nem örülök Azért örülök egyrészt, mert amikor elkezdtem a vit tehát ezt az egész témát, a szélessávú témával, valamint a frekvenciasáv témával, amely a széles sáv terület mögött van, ugye? Tehát amikor ezt az egész témát elkezdtem, akkor ugye most is azt mondja mindenki, hogy ha 30%-a az embereknek élvezi a lefedettséget, az nem igazából probléma de van nagyon sok dolog, amit még nem tudtunk realizálni, megvalósítani. És itt elsősorban a politikai ö, ö, intézkedések terén. Vannak olyan ö, kormányok, ugye, amelyek ö, élvezték az egy milliárd eurós befektetések eredményeit, és ennek ellenére még nem tudták a cselekvési terveikben fejleszteni és kimondani azt, hogy biztosítani tudják a szélesávú internetes hozzáférést. És természetesen a, igazuk van akkor, amikor meg kell határozni az új regionális politikát, akkor a regionális politika Kán belül lehetőség van meghatározni a szélesávú internetes hozzáférést is, és azt hiszem, hogy ezt a parlamentek mindenképpen támogatnia kell. Az átállással kapcsolatosan miért szeretném azt, hogy ez az átállás az analógról a digitálisra ennyire gyors legyen, vagy felgyorsuljon? Miért? azért, mert fejleszteni kell a szélessávú internetet, és nagy, a digitális szakadék témában október 28-ára tervezünk egy találkozót. Azt hiszem, hogy ez az egyik utolsó konkrét cselekedete lesz a bizottságnak a jelenlegi még érvényben lévő bizottságnak. Tehát ez egy szimbolikus dolog is. Tehát lesz egy köszemény, amely október 28-án jelenik meg a digitális szakadékkal kapcsolatosan. Természetesen majd a csúcs találkozó, a frekvencia csúcs találkozó előkészülete is fontosak, és ezután a csúcs találkozó után mindenki meg fogja érteni, hogy a frekvencia téma egész, az egész európai területet le kell, hogy fedje, és európai intézkedésekre van szükség, határokon átnyúló intézkedésekre ebben a témában. Ami pedig az menetrendet illeti az átállással kapcsolatosan szintén nagyon fontos eleme lesz majd a frekvencia csúcs találkozónak ez a téma. Delkászi asszony teljes mértékben igaza van, akkor, amikor azt mondja, hogy az idősek számára is biztosítani kell a széles sávú hozzáférést biztosítani kell a szolgáltatásokat és a tartalmat. Hogyha ez nincs meg, akkor, hogy, akkor ez semmit sem ér. Tehát az emberek nem tudják használni, és hogyan használni mindezt, akkor ez nem ér semmit. Tehát vannak olyan elemek, amelyekkel foglalkozni kell, de mindez az, azonban a nemzeti tagállamok felelősségébe, hatáskörébe tartozik nem csak beszélni kell a témákról, hanem valódi ö, akciókra van szükség, tettekre van szükség. Ami pedig a kutatást illeti, nagyon az utóbbi években nagyon ö, és fejlődtünk, előre haladtunk az ö, IKT ö, kutatások, fejlesztések terén. 600 millió irányoztunk elő az éjjel területre, ez egy jó dolog. Aztán a közös technológiai kezdeményezések is nagyon fontos területet jelentenek, és nagyon sok pénzre van szükség ezen a területen, de minden szereplőnek a, a saját szerepét kell játszania, a bizottság bizottságnak, az iparágazatoknak a saját szerepüket kell játszani, és itt a tagállamoknak nagyon fontos lenne a szerepe, hogy miért nem játszák a megfelelő szerepet, nem tudom, teljes, természetesen elemezhetem a helyzetet, de a helyzet nem igazán jól halad előre, intézkedésekre van szükség, ezen közös intéz kezdeményezések terén, és arra van szükség, hogy megértessük a tagállamokkal azt, hogy ez a kérdés nevezetesen, hogy ha valamibe finanszírozzunk, akkor ne várjunk mindig eredményeket, vagy hasznot, ugyanis ez már így nem működik. Tehát ez nem működik, hogy én ezt adom neked, aztán te azt adod nekem vissza. Mindenképpen fontos, hogy mindenki nyerjen ezekből a befektetésekből. Ez, ez egy természetes dolog, de ez nem az adok-kapok alapján működik. most már évek óta, néhány év óta, azt mondom, hogy néhány év óta, és amikor azt mondom, akkor ez azt, hogy néhány év óta, ez azt jelenti akkor, amikor Clinton elnök volt az USA elnöke. Tehát a, az amerikai kormány és Európa elkezdtek, elkezdték a tárgyalásokat arról, hogy az ICAM az amerikai kormány érdekeinek megfelelően realizáljon. A tárgyalások jól folytatottak, és akkor jött novemberben Bush elnök, és minden leállt. Amikor az USA-ban kormányváltás volt, én úgy gondoltam, hogy most eljött az idő, és ismét fellendül ez a folyamat és, és én kértem Obama elnököt, hogy a, az ICANN-t vegye ki, ö, tehát, hogy, ö, hogy, hogy, a, hogy vegye ki az, az amerikai rendszerből, és ö, minden más rendszerből, annak érdekében, hogy egy ö, szabad hozzáférés, internetes hozzáférést hozhassunk létre ö, mindenféle kormány, ö, részéről való interferencia nélkül. A telekom miniszterek találkozóján mindenki támogatta ezt a javaslatot, nevezetesen azt, amit a bizottság kért, és a trojka, a két elnökség és a bizottság szeptemberben elkezdett tárgyalni az amerikai kormányjal a, az eredményt egy vagy két napon belül meg fogjuk tudni, és az eredmény azt jelenti majd, hogy nem lesz, nem fogja többé ellenőrizni az amerikai kormány ezt a területet, és és a államok Ki segíthet, hogy a, a, a, geg, a geg szóval kapcsolatos, hogy mi is, minek is a rövidítés ez a geg. Tehát ez egy Government Advisory Group, ennek a csoportnak minden tagállam tagja, kormányok tagjai. Tehát köszönöm a segítséget. Tehát létre fognak hozni eh, négy platformot. Szakembereket fog a GAG és az ICAN vezetése kinevezni, annak érdekében, hogy bizonyos, az internet bizonyos elemeit eh, felügyeljék. A parlament számára is fontos lesz ez a dolog, mert ez azt jelenti, hogy a Sármenseki találkozó amelyen a civil társadalom is jelen lesz, képviselve lesz. Ez egy nagyon fontos találkozó lesz, ugyanis egy hidat kell kiépíteni a GÁG és a civil társadalom között. Márpedig a parlament mindig nagyon fontos szerepet játszott ilyen területen, tehát a civil társadalommal való kapcsolat felvétel területén. Természetesen mindezt tartalommal kell megtölteni. Cselekedetre, tettekre van szükség. Az internetes közösség számára ez egy történelmi pillanat, és nagyon örülök, hogy az európaiak és az amerikaiak nem, nem követik a, azt a nagy szabadságot, hogy biztosítani lehet mindenféle felügyelet nélkül az internet szolgáltatást. Azért vannak sokszor ilyen success story sikertörténetek is, hogyha ezt akarjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most óvatosan az órára pillantok, és a hozzászólók listájára. Még sok kérdést akarnak föltenni a kollégák ugyanis. Nos, azt kérem, hogy próbáljunk egy kicsit odafigyelni az időre. Természetesen nagyon jó az, hogy részletes válaszokat kapunk, ez a munkánk szempontjából nagyon fontos. Tita asszony következik. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A biztonságról tennék föl kérdést. A biztonság rendkívül fontos kérdés az információs társadalomban. E, ugye a fogyasztókat e, védeni szeretnénk, e, illetve hát oda kell figyelni a szolgáltatás nyújtókra is. Az Európai Bizottság honlapján és olvashatjuk, hogy a közbeszerzések 90%, a, a közszolgáltatók közszolgáltató 90%-a elektronikusan is nyújtja szolgáltatásait. Online módon tehát. Sajnálatos módon azonban, ami az elektronikai eh, azonosítást, elektronikus azonosítást illeti, nincs, nem létezik az interoperabilitás európai szinten. Tudjuk, hogy eh, készültek bizonyos tanulmányok, eh, amelyek 2009 végére cselekvési tervet kívánnak kidolgozni, vagy 2010 végére, annak érdekében, hogy közös szolgáltatást hozzanak létre az elektronikus aláírások validálására. Azt szeretném kérdezni, hogy most hogy állnak, hol állnak, mely lépéseket tervez, milyen lépéseket terveznek az elkövetkezendő hónapokban, és az Enészának milyen szerepe lesz ezen a, ebben az összefüggésben, hiszen tudjuk, hogy az Enésza mandátuma 2012 végén lejár. A biztonság és az információ társadalom összefüggése még alapvetőbb fontosságú lesz, hiszen a, fogyasztóknak bízniuk kell az elektronikus szolgáltatásokban. Ezért kellene szerintem az NSZ mandátumát kiterjeszteni hogy jobban tudja kezelni a biztonsági kockázatokat, és jobban tudjon reagálni az ilyen incidensekre. Tudjuk, hogy az információs társadalom infrastruktúrája a kritikus infrastruktúra része az Európai Unióban, és számos irányelv és rendelet van, amelyek elektronikus szolgáltatásokat terveznek. Tudjuk, hogy a szolgáltatási irányelv tervei szerint 2010-től kezdődően bár milyen cég profitálhat abból, hogy az elektronikus szolgáltatásokhoz hozzáfér hát, és a fogyasztók is hozzáférhetnek. Mit terveznek ezen a területen? És az utolsó kérdésem, hogyha az Európai Bizottság az információs társadalomban a szellemi tulajdonjog védelméről szóló irányel felülvizsgálatát tervezi, kérdezem, hogy tervezi-e, mert a jelenlegi irányelvet a különböző tagállamokban különbözőképpen értékelték, interpretálták. Ezért nemzeti esetjog alakult ki. És vannak nemzetközi cégek is, amelyek elektronikus adatokat, információt használnak határokon átnyúló módon. Tehát kérdezem, hogy tervezik-e ennek az irányelvnek a felülvizsgálatát. Elnök, köszönöm szépen, Kabaljó asszony. Elnök úr, egy rövid kérdésem lenne. Az első, Ön beszélt arról, hogy az ipar és a KKV-k részt vesznek bizonyos kezdeményezésekben. Szeretném megkérdezni, hogy az egyetemek is részt vesznek, és hogyan lehet biztosítani a kutatások fejlesztését, szolgálva így az ipart és a KKV-kat. Én azt hiszem, hogy az egyetemek szerepe nagyon is fontos az innováció, a alapú Európa kialakítása szempontjából. Tehát mm, részt vesznek -e az egyetemek, és itt elsősorban a kis és közép nagyságú tagállamokra gondolok. És azt is szeretném tudni, hogy az információs társadalom hogy tekint ezekre a kutatásokra. Továbbá a szélessávú internet hozzáférés, a gazdasági kapcsolatokat alapul véve, hogyan lehet esetleg az internet segítségével fellendíteni a gazdasági kapcsolatokat. Ugye említette az, hogy egyesek vonakodnak az internet használatától. De tudjuk, hogy mi a helyzet a 2009-2010-es költségvetéssel kapcsolatosan. Most hogyan fogják finanszírozni a különböző projekteket? Innen Brüsszelből, központi költségvetésből, vagy a tagállamok finanszírozásával? Köszönöm. Bobinska. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Chciałam na chwilę wrócić do... Mm, Köszönöm szépen. Szerettem volna visszatérni a szélesebb kérdésére Lengyelországban. Ön beszélt ennek a programnak a fejlődéséről, fejlesztéséről. Elmondhatom, ahol vannak olyan régiók, ahol nem hogy 30%, de 80-90% nem fér hozzá a ö, széles sávhoz. Lehet, hogy 2030 úgy tűnik, mintha messze lenne, de hát nagyon hamar itt lesz. Vagy 2013. Hát e, igen, Fontos tehát ennek a témának az előrevitele. Azt javasolta a biztos asszony, hogy Európában egész országok lobbiznak azért, hogy ezeket a programokat, eh, ezekkel előbbre lépjünk. Azt hiszem, hogy mi az európai képviselők többet tehetünk, mint hogy beszélünk, vitázunk erről a kérdésről. A költségvetés elfogadása is részben a mi feladatunk. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit javasol? Mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy támogassuk Önöket ebben a programban. Itt az Európai Unióban nem csak formális eszközök állnak a rendelkezésünkre, hanem számos informális szoft rendelkezés. A naming and shaming például az egyik ilyen módszer a szabálytalankodók pellengére állítása. Hogyha azt gondoljuk, hogy ez a program már most veszélyben van, akkor, akkor egyértelmű, hogy nagy kihívás előtt állunk. Jó lenne egy kicsit összedugni a fejünket, és megnézni, hogy hogyan léphetünk föl hatékonyabban. Másodszor az internet semlegessége. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban kaptam egy levelet. Nagyon örülök, hogy ön is felvetette, hogy mennyire aggasztó az ellátók dominanciája ezen a területen szavazók küldtek nekem egy levelet, és ebben azt javasolták, vagy azt mondták, hogy a domináns szolgáltatók akár hatással is lehetnek az interneten kínált tartalomra és az innovációra. Ez az általános szolgáltatási irányelv 21-es cikke alapján is hát rendkívül fontos kérdés. Állítólag tehát a szolgáltatók a, a tartalomra is hatással lehetnek, amely megjelenik az interneten. Elnök, köszönöm szépen, Ibner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm az átfogó beszámolót. Ön az egyik leghatékonyabb biztos, és nagyon sok kezdeményezést indított már, ebből is látszik, hogy mennyire hatékony. Ön beszélt arról, hogy a vidéki és városi területek közötti különbségeket azzal is csökkenteni lehetne, hogyha mindenütt biztosítjuk a széles sávhoz való hozzáférést. Azt is elmondta, hogy a beruházás ezen a területen sajnos nem olyan gyors, mint amennyire lehetne. Holott a pénz rendelkezésre áll a vidéki területeken is a beruházások finanszírozására. Miért van ez akkor így? Lehet, hogy ezek a beruházások nem képezik a regionális fejlesztést részét? Ebben az esetben azt javasolnám, hogy a válság idején szorgalmazzuk ezeket a beruházásokat, ösztönözzük lehet, hogy egyes országok nem fogták föl, hogy mennyire fontos kérdésről van szó, és hogy ez olyan dolog, olyan terület, amely a válságból kivezető út része, főleg a KKV-k esetében. Kérdezem a biztos asszonytól, hogy zászlájára tűzi -e ezt a témát. Köszönöm. Eh, Réva képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Reding asszony, a nagyon pontos eh, válaszait. Engedjék meg, hogy visszatérjek a prioritásokra, nevezetesen egy prioritás az internethez való hozzáférés. E, azt hiszem, hogy ezen a területen nem egy szakadék van, hanem három szakadék van. Ugye ön a területi szakadékokról beszélt, valamint a vidéki lefedettségről, nevezetesen, hogy itt 30%-os a lefedettség szintje. Azt hiszem, hogy ez gazdasági szempontból is egy hatalmas hátrányt jelent, és ez botrányos. De ott van a második szakadék, ez pedig a szociális szakadék. Ugye ön beszélt a digitális analfabetizmusról. Ugye itt ez, ez egy valódi szakadék a, a gazdag és a szegény e, között, ugye, és ez egy sok, sokkal nagyobb hátrányt jelent, mint más hátrányok. Aztán e, Ugye beszélt a kormányok szerepéről is ezen a területen, de én szeretném tudni, hogy nem lehetne európai szinten ezt a problémát kezelni. Aztán ott van a harmadik szakadék, amely szintén nagyon fontos, és amellyel foglalkozni kellene, ez az észak-dél szakadék. És nagyon nagy a különbség az északi és a déli eh, országok közökben, országok között az internetes hozzáférés terén. Tehát ugye itt az úgynevezett feltörekvő országok eh, hátrányos helyzetben vannak a gazdagabb országokhoz képest. Eh, nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a szakadékot, ugyanis ez kihat a gazdasági helyzetre is, és ezt mindenképpen kezelnünk kell. Köszönöm köszönöm. Tolja asszony a következő. Elnök úr, mivel látom, hogy az idő nagyon elmúlt már, rövid szeretnék lenni. Reding asszony nagyon pontos volt a válaszaiban, az előadásaiban. Mindenképpen Fontos ezt elmondani, ugyanis a parlamentben nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyen pontos, hatékony előadásokat és válaszokat halljunk. Nagyon röviden, tehát három megjegyzésem lenne. Én eh, remélem, hogy a bizottság eh, foglalkozni fog sok új dologgal. A roaming, ahogy tudjuk, eh, egy nagyon sikeres története volt az előző ciklusnak azt hiszem, hogy ezt is tovább kell vinni, és ilyen úton kell tovább járni. Ami a frekvencia témát illeti, azt hiszem, hogy meg, itt van az alkalom, amit meg kell ragadnunk, ezt mm, nem szabad nem megragadni. Hatalmas a lehetőség, hogy új frekvenciákat használhatunk. Mind a telekommunikáció területén, a széles sávú internet felhasználásban, a televíziózásban, stb. Tehát nagyon sok területen felhasználhatjuk ezt az új lehetőséget. Mindenképpen koordinálni kell e, ezt a munkát is az államok szintjén látjuk azt, hogy az információs területeken vannak anomáliák, éppen ezért meg kell ragadni most ezt a nagy lehetőséget. Politikai, demokratikus vitákra van szükség, új szolgáltatásokra van szükség. Ugye itt hallottuk, hogy mm, milyen nagy szakadékok vannak. Továbbá fontos a fogyasztók jogaival foglalkozni. Ezen a területen is nagyon sokat tettek már, de azt hiszem, hogy Kuneva biztos az, hogy még többet tehetne. Itt nem csak arról van szó, hogy a reklámot például kontrollálni kell, vagy az adatvédelem területén többet kell tenni, és így tovább. Tehát ez, ez egy nagyon szürke terület itt sokkal többre van szükség, a tudatosság szintjének emelése is fontos, a fogyasztók informálása fontos. Ugye itt több disziplinát, disziplinát érint ez a terület. A védelmet biztosítani kell a fogyasztók szempontjából is, és tisztázni kell olyan területeket, amelyek most még nem tisztázott vagy kétes területek. Köszönöm. Podimata kolléganő a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretném nagyon megköszönni a biztos asszonynak ezt a valóban nagyon részletes beszámolót és a részletes válaszokat a kérdéseinkre. Azt hiszem, nagyon jól ismert, hogy a távközlés területén, az elektronikus kommunikáció területén az elmúlt években valóban nagyon sok eredmény született. Természetesen vannak még hiányosságok, problémák, van, ahol késésben vagyunk, de ahogyan ön is elmondtam, már nagyon sok mindenre büszkék lehetünk, amik nagyon hasznosak az európai emberek számára. Itt van a roaming, a költségek csökkenése, az egész telefónia területén. Biztos asszony, az ajánlásai között említette az olyan rendszerek jóváhagyási vagy engedélyezési eljárásait, ahol alapvetően a szatelites, a műholdas rendszerekről van szó, a GNSS-ről. Nos, tavasszal a parlament a kiválasztási kritériumok kapcsán két dolgot hangsúlyozott ki hogy a kiválasztott, a nyertes szolgáltatónak pán-európai szolgáltatásokat kelljen nyújtania. A második kritérium pedig a szolgáltatások közszolgálati jellege volt, különösen természeti katasztrófák esetén kell, hogy ez közhasznú szolgáltató legyen. és megkiválasztották a szolgáltatók, aki a mobil műholdas szolgáltatásokat fogja nyújtani, és a vállalatok már most azt mondják, hogy vannak problémák, funkciós zavarok, működési zavarok a műholdas rendszerben. Ehhez kapcsolódna a kérdésem. Ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban fontos célokat követünk, és hát nem csak az informatikai társadalom erősítése, hanem azt hiszem, hogy ennél messzebb is mehetünk. Itt kimondottan már közhasznú szolgáltatásokról beszélünk, a katasztrófa elhárítás területén rendkívül fontos szolgáltatásokról olyan helyzetekben, amikor azonnal sürgetően fel kell tudni lépni. De hogyha ez a rendszer nem működik jól, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek. És itt gondolhatunk a közelmúltbeli nagy természeti katasztrófákra, itt Európa déli országaiban, például az erdőtű tűzek kapcsán is felmerülhet ez. Tudna tehát további tájékoztatást adni arról, hogy mik a legújabb fejlemények ezen a területen? Sikerült az akadályokat leküzdeni, vagy van már valamilyen lehetőség arra, hogy még egyszer a bizottság megvizsgálja, hogy vajon betartják-e a kritériumokat az engedélyezés, a licencet az engedélyt megkapó vállalat minden szabályszerűen végez-e. Köszönöm. Balci Tisz kollega következő. Biztos asszony, Azt szeretném kezdeni, hogy ön nagyon eredményes volt, ezt ezt nyilvánvalóan tudjuk, az internet, a szélessávú internet területén, ugyanúgy, mint emléket, említhetném a közúti biztonságot, vagy aminek kapcsán sok emberéletet menthetünk meg. De a közelmúltban néhány tendenciára lettem figyelmes, talán a pénzügyi gazdasági válsághoz kapcsolódóan. Napjainkban szinte minden kormány a meglévő projektek végrehajtásával kapcsolatban fél meghozni bizonyos döntéseket. Azt hiszem, hogy a jövőben E, nyilvánvaló a célunk Európa versenyképességének a növelése, és az Európai Unióban egységes fellépésekre van szüksége. Az IKT területén viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok állam megvalósított bizonyos projekteket, és most le kell állniuk a finanszírozás hiányossága, a forráshiány miatt. Ezért a kérdésem a következő. Nem lehetne aktívabb a bizottság? Nem e, tudnának-e nem csak a jövőbeni haszonra gondolni, hanem arra is, hogy milyen károkat okozhatnak a ma meghozott ilyen hátrányos következményekkel járó döntések? Köszönöm szépen a sok kérdést. Akkor végezetül még egyszer arra kérném Reding biztost, hogy az ebben a körben elhangzott kérdésekre is válaszoljon. Megpróbálok most már valóban nagyon röviden válaszolni, hiszen sok kérdés legalábbis részben kapcsolódik már korábban megadott válaszaimhoz. Nézzük először a biztonság kérdését. Az ENISA teljesítette a rábízottakat, a mandátumát, és ennek alapján most majd meglátjuk, hogy hogyan fejlődnek tovább a dolgok, a tanács, a parlament és a bizottság, ezután majd együtt döntenek arról, hogy meg kell -e erősíteni ezt a mandátumot, vagy sem. A második kérdés az elektronikus aláírással kapcsolatos biztonsági kérdések. Nos, több kísérleti projektünk volt, és ezek elsősorban az interoperabilitással foglalkoznak, ugyanis az alapvető jogok a szubszidiaritás miatt tagállami hatáskörbe tartoznak, amit mi mindenképpen tiszteletben tartunk. A közös technológiai kezdeményezések, a JTI-k és az egyetemek, ez volt a következő kérdés. Azután nem, először inkább nézzük a szerzői jogok kérdését. Ezzel kapcsolatban a bíróságok döntés gyakorlata eltérő a tagállamokban, és ezért készült egy zöld könyv, Mekrivi úr és én közösen készítjük ezt. Az a célunk, hogy meghatározzunk olyan utólagos lépéseket, amelyek pontosan ilyen kérdéseket vizsgálnak, és olyan kérdéseket is, ahol szükség van jobb definícióra, nagyobb jogbiztonság érdekében. És nyilvánvalóan foglalkoznunk kell a multiterritoriális engedélyekkel. Ezzel kapcsolatban is nagyon fontos munka zajlik. A következő hónapokban ez tovább folytatódik majd. A JTIK és az egyetemek. Most a következő kérdés, tehát a közös technológiai kezdeményezések. A technológiai kutatás kevésbé, még távolabb van az alapkutatástól, mint az alkalmazott kutatás és ezért kell ezt inkább az iparnak, a vállalatoknak finanszírozni. Saját forrásokból finanszírozzák ezért a vállalatok a közös technológiai kezdeményezéseket is. Az egyetemek és az állami laboratóriumok kaphatnak némi forrást, hogyha közös tevékenységet végeznek egy JTI keretében. Tehát a JTI maga bocsátja rendelkezésre a finanszírozást, a vállalatok, az ipar saját maga a finanszírozó, ez alapvetően a JTI-k fő jellemzője. Nos, széles vidéken több képviselő tett fel ezzel kapcsolatban kérdést. Ez egy erőteljesen politikai töltetű kérdés. És ennek igaza van, amikor azt mondom, hogy a vidéki lakosság 30%-ának nincs internetes hozzáférése, akkor ez egy európai átlagszám. Hát vannak ilyen régiók, ahol egyáltalán nincs internet. Az európai átlag a 30% lefedetlenség és valóban itt még sok lépésre van szükség. Az egy milliárd, amit a vidékfejlesztésre lehetne fordítani, ez, ehhez társul még 2,2 milliárd a regionális alapokból, és ez együtt sem lenne persze elég ahhoz, hogy mindenütt a 30% hiányzó lakosság is megkapja a szélesávú hozzáférést. Itt a tagállamoknak megfelelő beruházási terveket kell kidolgozniuk közösen az iparral, a versenyképességi biztos megengedte az állami támogatást is, így a kormányok itt támogatásokat is adhatnának. Ami az 1 milliárdot illeti a vidékfejlesztési célú támogatást, az agrárminisztereknek már végül meg kellene érteni, hogy milyen hasznos vidéken a szélesávú internet hozzáférés úgy a gazdák, mind az ottani vállalatok számára és hogyha nincs internet, akkor ez a farmereknek, a gazdáknak is nagy probléma. A bizottság próbál majd több forrást rendelkezésre bocsájtani, feltárni, és megpróbálja ezeknek a felhasználását is elősegíteni. A hálózat semlegesség kérdésére azt hiszem már korábban válaszoltam, és arra a javaslatra is, hogy folytassuk ezt a munkát, amit a távközlési reform kapcsán elkezdtük, és folytassuk az együttműködést, annak érdekében, hogy az Európában felmerülő konkrét problémákra konkrét válaszokat tudjunk adni. Következő kérdés az elektronikus hozzáférhetőség. Ma is 5-én, amikor Kuneva biztos asszonyjal az a guide-ról, az iránymutatásról beszámoltunk, az volt a célünk, hogy az Egyesült Államokban kialakított szabványt Európában is alkalmazhassuk, mert itt az amerikaiak ezen a területen általában jobbak, mint mi. A széles sáv használata kapcsolatos szakadék kérdése. Következő. Ha azt akarjuk, eh, hogy az emberek itt ezen a területen tovább fejlődjenek, hát lehetnek kísérleti projektek, de itt alapvetően ez egy horizontális kérdés. Egyetértek, hogy itt más területen is sok a hiányosság, ez összefügg a, a számítógépes analfabetizmussal is, persze, de még akkor is, hogyha mindenütt, mindenhol elviszük a szélesávú internetet, csak a háztartások 50%-a tud erre rákapcsolódni. Miért? Mert nem értenek hozzá, tehát az ismeretek hiánya a részben, másrészt pedig a tartalmak, a szolgáltatások esetleges hiányossága ezért a pénzükért kapjanak többet az emberek, legyenek értekesebbek a tartalmak, és a számítás, technikai, informatikai tudást, ismereteket erősíteni kell. Az észak és a dél közötti szakadékra is vonatkozott egy kérdés. Nos, pontosan az Európai Parlament kezdeményezte az internetes kormányzati fórumot. És ez az a hely, ahol a civil társadalom együtt a kormányokkal megvizsgálják a fejlődésben mutatkozó problémákat, hogy mennyire tartunk lépést más kontinensekkel. Én saját magam is nagyon sok energiát fektettem abba, hogy minél többen használhassák Afrikában az internetet. Jól haladunk előre, de itt kemény kormányok, kormányokra lenne szükség, és olyan távközési miniszterekre, akik ezt tényleg megcsinálják. Azokban az afrikai országokban, ahol működik a szabályozás és van verseny, eljut az internet az emberekhez. Ezért a fejlesztési politikánk is ebbe az irányba mutat, és most Ralfon asszony felé nézek, ő itt a parlamentben egy vezető figura az internetes kormányzás, az Internet Governance Fórumon, és gondolom, hogy a parlamenti képviselők is majd sármás egyben határozottan fognak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Frekvenciapolitika. Ezzel kapcsolatban koordinációra van szükség, és ezért nagyban számítok eh, arra, hogy a frekvenciával kapcsolatos csúcs, ez a konferencia, amelyet a parlament szervez, eh, nagyon hasznos lesz. Egyeztetett, koordinált eh, fellépés lesz remélhetően ennek az eredménye. És azt hiszem, hogy minden szakpolitikai területen, ahol tevékenykedünk, végül is eh, a eh, fogyasztót helyeztük a középpontba, a végfelhasználót, és a bizottság továbbra is eh, úgy fog tevékenykedni, hogy ezt tartja szem előtt. Az MSS. Nos, ez tényleg egy sikertörténet, nagyon rövid idő alatt a parlament segítségével a mobil műholdas szolgáltatással, az MSS-sel kapcsolatban meg lehetett hozni a döntést, aminek az értelmében 24 hónap áll rendelkezésre a kiválasztás után, és ezt követi majd a telepítés. A bizottság és a tanács is nyomon követi és ellenőrzi természetesen majd a telepítést, illetve amint megszületik a végrehajtási határozat, és figyelni fogjuk természetesen, hogy a mobil műholdas szolgáltatások működése megfelele a különböző országok igényeinek. Utolsó kérdés, maximálisan egyetértek. Valóban európai döntésekre van szükség, nem kell visszatérnünk egy elavult eh, avitas nacionalizmusba, amit már meghaladtunk. A válság kezelésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy még sok ország eh, nem küzdötte le teljesen a válságot, és eh, hogyha nem lett volna európai szolidaritás, még nagyobb lett volna a kár. Azt hiszem, a történészek, a közgazdászok és a politikusok még sokáig fogják elemezni ezt a válságot, és mindazt, amit tett a politika. Azt hiszem, Európa képessége nőtt, és több lesz a fehér, és az általunk befolyásolt terület, mint ahol nem vagyunk jelen. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is eh, a nagyon sok érdekes eh, kérdést. Eh, nagyon köszönöm a biztos asszonynak is a részletes válaszokat. Nagyon sok időt fordítottunk erre a napirendi pontra, de azt hiszem, hogy ezt nagyon helyesen tettük ugyanis ez a részletes, alapos vita az egész témakört nagyon átfogóan elért, ismertette velünk. Most ebédszünetet tartunk, és délután ugyanilyen jókedvűen folytatjuk majd.